So. Szóval- Nos, tehát, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tudom, hogy a jelenlét még hagy kívánni valókat maga után, de az előbb-utóbb el kell kezdjük, mert továbbra is rendkívül sűrű napi napirendünk van, és még szavazás is van előttünk. Arról tájékoztam önöket, hogy tegnap volt a koordinátorok ülése, döntések is születtek. Először is arról döntött a koordinátorok ülése, hogy saját kezdeményezési jelentést végzünk a alternatív vitarendezésről és a 14. irányelv tárgyában. A jelentéstevő szeméről még nem döntöttünk, azt később tesszük majd. Aztán egy sor javaslat hangzott el jelentéstevők szeméről. Az Európai konvent a vonatko, ebben a témában vélemények születik, tájnasszony lesz a number so and so on corporate. Ez is az a számú, illetve a fogyasztóvédelmi törvény végrehajtásáért ról szóló jelentésben Albrecht úr lesz. Aztán felelős aztán az EU BTK harmonizációért szóló jelentésről is döntés született, a tanulmányokról is döntés született, a Policy Department fogja megírni azt a tanulmányt, amelynek tárgya a végrehajtási intézkedések, illetve azok hiánya, valamint a soft law-ban megvalósuló szabályozásról, és egy tanulmányt rendeltünk meg továbbá a károkról, a nem szerződésszerű felelősség, a Locus Standi címmel még egy, aztán a jövőbeli kilátások és hiányosságok az európai polgárjogban, illetve a nemzeti parlamentek anyagaihoz való hozzáférés a jogi szolgálatnak címmel egy következő tanulmányt is megrendeltünk. Aztán 23-as naprendi pontunk a következő, amelyet e, meg kell tárgyalnunk McCarthy asszony jelentése a közvetésről szóló irányelv végrehajtása a tagállamokban címmel. McCarthy asszony jönni a szó. Köszönöm elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani a titkárságnak Nagyon sok segítséget kaptunk. A mediáció témájában valóban nagy szakértelemre tehettünk szert. Nagyon fontos számunkra jogszabályalkotóként, hogy időnként visszatérjünk egy-egy jogszabályhoz, megvizsgáljuk, hogy működik-e, és hogy lehet-e rajta javítani. Hát emlékeztessem azokat, akik nem voltak itt akkor, amikor ezt utoljára tárgyaltuk, a vonatkozó irányelv, a 2008 májusi irányelvet a tagállamoknak ez év május 31-től kell alkalmazniuk. 2008 áprilisában a második olvasatban sikerült megállapodnunk a tanácsa, <clears throat> talán emlékeznek a kollégák. Nagyon sikeres meghallgatásokat tartottunk októberben 2007-ben és áprilisban 2008-ban online konzultációt is végeztünk először a Júri Szakbizottság eh, történetében, és meggyőzte a kollégák többségét, a, bár voltak, akik eh, szkeptikusak maradtak ezzel kapcsolatban, hogy valóban e uniós szinten kell felépni az ügyben. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan hagyják végre ezt az irányelvet tagállamokban. Főként a, a mediáció van gyakorlati tapasztalata rendelkezők eh, hogyan vélekednek erről. Biztos vagyok benne, hogy lehet javítani ezen, ha, eh, illetve meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e ez a zárt dolgozás felülvizsgálat. Practicing lawyers Uh, and we should therefore look at how the directive is... Azt kell megvizsgálni tehát, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek hogyan uh, alkalmazzák ezt az irányelvet, mivel egy preambulum bekezdésben kimondja az irányelv, hogy uh, ez az irányelv nem lehet, nem írhatja felül azokat a jogszabályokat, nemzeti jogszabályokat, Eh, amelyek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogára, illetve általában a kötelező mediációra vonatkozik. A mediáció which and the idea therefore was to give added value to citizens azért fogadtuk ezt az irányelvet, hogy a gazdasági szereplők és az állampolgárok számára hozzáadott értéket biztosítsunk. A mediációval kapcsolatos tájékoztatást kell biztosítani az érintetteknek, és hogyha eh, adott esetben javasolni kell, hogy a mediációt eh, intézménye használják ki. Olyan státuszt kell, hogy kapjon a mediáció utáni megállapodás, mint egy bírósági ítélet, legalábbis ez hasonló státuszt eh, kell, hogy kapjon. Persze ehhez kell valamilyen közjegy... Jóváhagyás. Vagy bírói jóváhagyás. Természetesen a titoktartás feltétele alkalmazandó, emlékszik talán néhány kollega, hogy mennyit beszéltünk erről. És azint fontos, hogy későbbi bírósági eljárások során nem lehet felhasználni a mediáció során fel, meg tudott adatokat. participation in judicial proceedings between the parties uh, to that mediation. And then finally... Végezetül pedig, ami az elévülést illeti, az irányelv azt mondja, hogy amikor a felek mediációban vesznek részt, akkor megszakad az elévülés annak érdekében, hogy a bírósági eljárás lehetősége ne csorbuljon a mediáció miatt. Éppen ezért a mediáció megőrzi a felek eh, jogát arra, hogy bírósághoz forduljanak, ha a mediáció nem sikerül, ha a közvetítés nem sikerül. Tehát azt gondolom, hogy azok a kérdések, amelyekre mi koncentráltunk, és én magam most felsoroltam az irányelv legfontosabb részeit, egy olyan jelentéstervezetté állnak majd össze májusban, amely elfogadható, de azt szeretném a kollégáktól, az árnyék előadóktól és másoktól is, akik együttműködtek velem ezzel az irányelvvel kapcsolatban, hogy tartsunk egy workshopot, elnök úr, Reding asszony részvételével, fel, eh, mondjon ott egy beszédet, és eh, természetesen további gondolatokat is várunk a szakbizottságból, vagy eh, élményeiket, illetve eh, jogeseteket a saját hazájukból az irányelv érvényesülésével kapcsolatban. De nagyon fontos, hogy ez a bizottság biztosítsa a jogszolgáltatáshoz való hozzáférést, és megvizsgáljuk a végrehajtást, valamint egy hatékony és jó mediációs rendszert állítsunk a polgáraink szolgálatába, amely amelyel egy csomó költség megspórolható beleértve a jogi költségeket. Különösen azok számára fontos ez, akiknek egyszerűen nincs pénzük arra, hogy a rendes bírói eljárás költségeit viseljék. Most pedig szívesen hallgatom a kollégákat. McCarthy. Köszönöm Marlene McCarthy szavait. Jelentkezők vannak, Diana Wallis az első. Köszönöm, elnök úr. Köszönet McCarthy asszonynak. Meg kell mondjam, borzasztóan örülök, hogy jelentést készítünk e, egy olyan jogalkotási aktust nyomon követve, amely valóban megérdemli ezt. Az is helyén való, hogy meghallgatást szervezünk, és megvizsgáljuk, milyen tapasztalatok gyűltek össze. Jó magam, többféle, több konferencián fordultam meg Európa szerte, ahol a témáról magam is felszólaltam, az irányelv fogadtatása valóban jó volt, ám úgy tűnik, bizonyos agályok vannak afelől, ahogy azt alkalmazták, illetve még nem alkalmazták. Sokszor éppen ez a baj egyes tagállamokban. Ezért is ö, helyén való a jelentés. Nem csak azt kell hangsúlyoznunk, hogy hogy a orvosathoz való hozzáférést kevésbé költségesé kell tennünk, hanem a, a bíráskodás min, minőségét is javítani kell, hogy az kevésbé antagonisztikus legyen, és hogy az érintett felek számára a bíróságok elérhetőbbek legyenek, illetve azok működése az ő vonatkozásukban minőségében javuljon. A meghallgatás kapcsán érdekes és helyén volna volna az is, hogyha megvizsgálnánk néhány szomszédos ország, mert az Európa szomszédos harmadik ország tapasztalatait, mely országok úgy döntöttek, hogy leképezik úgymond ezt az irányelvet saját jogrendszerükben, mert hogy vonzónak és méltónak találták erre a az irányelvet, erre is tekintettel kell lennünk ezen országok gyakorlatára. Elnök, köszönöm, tény, hogy jó dolog egyrészt, hogy ilyen jelentéseket készítünk, és ezt a gyakorlatot gyakrabban kéne követnünk, hiszen európai lépésekről van egy szó, és a, ezeknek a végrehajtása és a végrehajtás minősége fontos, hogy megjelenjen láthatóan, ezért fontosak az ehhez kapcsolódó munkamegbeszélések, meghallgatások, meg kéne hívni a bizottságot, a biztost is, a az illetékes biztos, vagy valakit legalábbis a bizottságtól, mert hiszen a, hiszen a végrehajtást mikéntjéről első kézben a bizottság tud majd számot adni. Több jelentkező nem volt, így lezárom a téma vitáját. És majd megszervezzük a meghallgatást is, amelyről szó esett. Következő napi pontunk a Régner jelentés. Épp most hallom, hogy Régner kollega még nem jött meg, de úton van, elakadt a közlekedésben. Elnök, ugyanebben a bajban van Bottu úr, ám Lichtenberg asszony a hatos pont, a petíciók ügye előrevehető, nem lehet, de itt a jogi szolgálat, talán ők addig elmondanák a véleményüket, amíg befutnak a képviselők. Is the legal service available? A jogi szolgálat képes a hatos pont tárgyalására jelen pillanatban, vagy más? Tudok, van mit mondanom, de a voltak éppen felelős kollégám most nincs itt. Das Akkor az úgy nem megy akkor most nem megy, akkor most tartunk szünetet, amíg az első jelentéstől be nem fut, legyen 5 perces szünet addig. We,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 az a helyzet állt elő, hogy sem a jogi szolgálat nem állt készen, sem a két jelentéstevő nem volt ott. Most azonban Lichtenberg asszony jelentését talán előre vehetjük, így módon a hatos napirendi pontot, a petíció ügyét előre vehetjük. Um, äh, Igen, köszönöm olyan dokumentumokhoz való hozzáférésről van szó, melyek olyan ügyre vonatkoznak, melyet a bíróság tárgyalt. Ez a hozzáférés, ezt megtagadta a vonatkozó hatóság, ezért a petícióban az áll, hogy az alapszabályt a bíróság alapszabályát kellene módosítani, és módon garantálható volna a dokumentumokhoz való hozzáférés. A petíció benyújtója ezt azzal indokolja, hogy az Európai Unió az átláthatósági követelményt prioritásként kezeli az összes vonatkozó szabályozásban. Ezt most nem akarom felsorolni, mely, melyekre hivatkozik ezen belül, és azt úgy véli másodszorban, hogy tudományos érdeket is szolgál az, hogy e dokumentumokhoz való hozzáférés megvalósuljon a bíróság gyakorlatában. Persze különbséget kell tennünk azon dokumentumokhoz való hozzáférés között, melyek a bíróságra vonatkoznak konkrétan, illetve a bíróság, illetve a parlament és a bizottság dokumentumai között. Szerintem két megoldás volna felvázolható. A minimális megoldás az lehetne, amelyet javasolnék is egyben. Nos, ez abban állna, hogy úgymond azon dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében, amelyek egy-egy bírósági esetben relevánsak, és ezeket a, bírós, ezeket a bizottság is forgatja, ezeket legalább hozzá, vagy átláthatóvá kéne tenni. Tehát az átadott dokumentumok listáját legalább nyilvánossá lehetne tenni, hogy ismeretes volna, hogy a bíróság mely dokumentumot adta át a bizottságnak. Ez feltétlenül tovább kéne tenni. Hogy aztán a pontosítsuk a hozzáféréshez való jogot, meg az információhoz való jogot, erre nézve és a második módszer az volna, hogyha az alapszabályt úgy, módosítanánk, hogy pontosabb megfogalmazás álljon benne. Ezt az Európai Parlament maga szakára nem teheti meg persze, de is arra kérném a jogi szolgálatot, hogy éljen magyarázattal azzal kapcsolatban, hogy részleteiben miben is állna ez a megoldás, mert szerintem ez a második lehetőség optimálisabb volna, mint az első. Az első a minimális követelmény megvalósítása volna, ám a másodikat is legalábbis meg kéne tárgyaljuk, és ezért kérem jogi szolgálatot vázolja fel, hogy erre, az erre vonatkozó eljárás hogyan is néz neki. Köszönöm. Köszönöm. Jogi szolgálatot kérem. Köszönöm, elnök úr, és elnézést, hogy késtünk. Elnök úr, az Európai Unió szerződésnek 15-ös cikkével kell kezdenünk, mint ahogy arra utalt az raportőr is, ez szól a dokumentumokhoz való hozzájutás ról. Ugyanakkor az Európai Bíróságot senki nem kényszerítheti a dokumentumok kiadására eh, tényleges bírósági ügyekben, administratív ügyekben igen, de eh, a bírói ügyekben nem Nyilvánvalóan itt az 1049 per 2001-es rendeletről, végrehajtásáról lenne szó. Hogyha úgy döntenénk, hogy bírósági iratokat hozzáférhetővé teszünk, akkor azért bizonyos dolgot figyelembe kell venni, beleértve szerződéses előírásokat is nyilvánvaló, hogy a statutumot úgy módosítani, hogy ezt nem vesszük figyelembe, nem lenne szerencsés. A 16-os cikke az EU szerződésnek, illetve a karta 8. cikke arra kötelezi az intézményeket, hogy a személyes adatokat védelmezzék. Ez, nyilván nem lehet hozzá nyúlni. A hetes es cikke a kartának a személyes és családi élet tehát védelmezi. Megint csak egy olyan alapvető jogról van szó, amelyet a statútumban, a bíró, stat, bíróság statútumában nem lehet felülbírálni. Egy másik dolog, amelyet az Európai Bizottság említett, az az, hogy a szakmai titkokat, a hivatali titkokat is be kell tartani az intézményeknek. Ez a 39. cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek. Arról van szó, hogy közvetlenül a bíróságtól nem kaphatják meg a peres felek a másik fél iratait, egyszerűen azért, mert nincs szabályozva ilyen hozzáférés, a bíróság nem is adhatja ki. Egyetlen egy kivétel van, az általános bíróság harmadik feleknek kiadhatja az anyagokat akkor, hogyha azok legitim érdeket tudnak bizonyítani egy adott ügyben én azt gondolom, hogy ezt eh, a bíróság hajlandó lesz majd eh, rendszerbe foglalni. A Turkle esetben az Európai Bíróság eh, emlékeztet a feleket arra, hogy a transzparencia a főszabály, és ennek korlátozása a kivétel. Nyilván ez az ügy a jogalkotási folyamattal foglalkozott csupán. Az A PI eset a másik jogeset, amikor a bizottság eh, egy cég kérte, hogy eh, a bírósági eljárás adatait adják ki neki, dokumentumait adják eh, ki neki. Ott a bíróság megkülönböztette a folyamatban lévő ügyeket az egyéb ügyektől, és azt mondta a bíróság, hogy a bíróságot munkáját akadályozná, hogyha folyamatban lévő ügyek adatait, dokumentumait ki kellene adni, mert akkor onnantól kezdve a közvélemény elkezdhetne vitatkozni az ügyről, és a bíróságnak pedig nehezebb lenne távolságtartóan hozzáállni ezekhez az ügyekhez. Ráadásul más feleknek akkor a fegyveregyenlőség is sérülne elve, mert más felek nem kapták meg azt a, az iratot. Ez összesen összességében azt jelenti, hogy a lezárt ügyeknél nem zárta ki a bíróság a dokumentumokhoz való hozzáférést, az intézmények az ilyen dokumentumokat kiadhatják. Tehát a e, harmadik fél megkaphatja az intézményeken keresztül a dokumentumokat, e, ha le van zárva az ügy, hogyha mi e, azt szeretnénk, hogy másik félnek az iratait megkapjuk, akkor a másik féllel kell felvenni a kapcsolatot. Nagyjából ennyit akartam mondani, de szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen. Vextröm és Boris képviselő következnek majd. Köszönöm, elnök úr. Lichtenberger asszonynak én is köszönettel tartozom, hogy ilyen fontos lehetőséget kapunk arra, hogy érdemi vitát folytassunk e fontos kérdésben. Lenne egy pár eh, megjegyzésem a bizottság eh, december másodikai válaszára, ahogy az én olvasatomban alapvetően az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy kivéve, hogyha maga az Európai Bíróság kéri a statútumának a megváltoztatását annak érdekében, hogy harmadik felek hozzáférjenek az iratokhoz, a bizottság, ha csak ez meg nem történik, a bizottság nem, teszik, nem tesz semmit. Úgy tűnik nekem, hogy a bíróság maga kérheti ezt a változtatást. Hogyha valóban ez az Európai Bizottság álláspontja, akkor eh, én ezzel alapvetően nem értek egyet. Hiszen az állampolgárok érdekei azért okoz való hozzáférés tekintetében, az egyik oldalon, másik oldalon pedig a eh, közszervek eh, hivatali érdekei, lehető legkisebb beavatkozással végezzék a munkájukat. A kettő közt kell megtalálnunk az egyensúlyt. Nem hiszem, hogy bölcs dolog, hogy a bíróság megvétózza az iratokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeket. Ez a függetlenül és közvetlenül választott parlament képviseli az állampolgárok érdekeit, éppen ezért nekünk kell ellen, eldöntenünk a tanácssal együtt azt, hogy milyen mértékű iratokhoz való hozzáférést biztosítsunk az európai polgároknak, és remélem, hogy az Európai Bizottság megfelelően eh, megfelelő súlya eh, veszi a mi ajánlásainkat. Az iratokhoz való hozzáférés valóban kényes kérdés lehet. Tisztában vagyok vele, hogy az Európai Bíróságon rengeteg olyan irat van, amelyet nem szabad mindenki számára eh, elérhetővé eh, tenni. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen megalapozott a petíció ebben az esetben, de mégis eh, az Európai Bizottságnak e ház, e parlament véleményét kell figyelembe venni. Köszönöm Boris kollega, aztán Boris asszony jönnek majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem volna a jogi szolgálatnak címezve. A Lisszaboni szerződés rélebe lépését követően a jogi alap megváltozott a 15-ös cikk vonatkozásában. A, az alapjogok negy, kartájának 42-es cikke szerint az Európai Unió minden állampolgára jogosult azon dokumentumokba betekinteni, amelyek az Európai Unió intézményei működéséből adódnak tehát a hozzáférés joga biztosított. A módosulások, a szerződésben adódott módosulások fényében, illetve az alapjogi karta fényében, valamint az Európai Parlament eh, állásfoglalásának megfelelően, mely szerint ha a parlament az 49-es számú szabályozást kiterjesztené más típusú dokumentumokra is, tudni még korábban csak a tanács, a bizottság és a parlament anyagaira vonatkozott ez, ám a parlament kérte e szabályozás hatájának más intézmények dokumentumaira való kiterjesztését. Nos, mindezek összefüggésében felmerül a kérdés, hogy a javasolt változások és módosulások mennyiben változtatják meg a bírósági eljárásokból adódó dokumentumokhoz való hozzáférést. Teljes megnyitástról van ez szó, azaz, hogy minden európai állampolgárnak joga van gyakorlatilag minden Európai Uniós intézmény dokumentumból a betekintésbe, vagy, vagy sem. Szerintem az 1049-es számú szabályozás nagyon világosan fogalmaz, és közvetlenül intézkedik az információshoz való hozzáféréshez, illetve megfogalmaz bizonyos kivételeket is az személyes jogok, a üzleti titokvédelme és általában a bizalmasság elvének védelmében. Ön hogyan látja ezt a témát? Milyen mértékben követelik meg a szerződésekben adódott módosulások a bírósági eljárások, illetve az általában az összes intézmény dokumentumának hozzáférését. Wallis asszony a következő mondja az elnök. Thank you, President. Thank you. Köszönöm, elnök úr és Richtenberger asszonynak is, valamint a jogi szolgálatnak is felvilágosítást. Azt gondolom, hogy lépésről lépésre lehet ezt eh, megoldani. Eh, én onnan indulnék ki, amit a bíróság az API ügyben mondott, amelyben megkülönböztette a folyamatban lévő ügyeket a lezárt ügyektől. Nem látok okot arra, hogy lezárt ügyek dokumentumait a per joganyagát, érvelését visszatartsák. Szerintem ezek olyan dokumentumok, amelyek nyilvános a nyilvánosságra tartoznak. Nem értem, hogy harmadik félnek miért kellene azt a rituálét végigjárnia, hogy az egyik peres felet közelíti meg és kéri tőle a dokumentumot, mert alapvetően itt az egész unió jogrendjének szerkezetéről van szó. Hogyan várhatjuk el hogy betartsák a jogszabályokat, ha az emberek nem értik, hogy milyen jogi érvelés vezetett az adott bírói döntéshez. Én azt gondolom, hogy ha már lezártak egy ügyet, akkor ezek a periratok eh, hozzáférhetőek kell, hogy legyenek, tehát nem csak eh, a bíróság ítélete, illetve a eh, főtanácsnok véleménye. Nem látom okát annak, hogy Eh, ne adják ki ezeket eh, az anyagokat. Köszönöm. Ja, ich will vielleicht auch noch ergänzen. Egy kiegészítő kérdést tennék fel, ha jól értettem, a jogi szolgálat nézetében azért nem probléma, mert az átláthatóság kell érvényesüljön, eltekintve azon egyedi esetektől, ahol magánadatok találhatók az aktákban, vagy egyéb közérdek fűződik ahhoz, hogy megtagadják ezt a joggyakorlatát az Európai Bíróságban nincs gyakorlatom, ám hazám gyakorlatában ez technikailag úgy néz ki, hogy aki egy félig meddig észszerű indoklással fordul a bírósághoz, betekinthet a dokumentumba. Persze az érintett felek ennek ellen mondhatnak. Ha az érintett felek ellen mondanak, akkor a bíróság vezetősége dönt erről, egyrészt mérlegelve az egyéni jogok védelmét, illetve a dokumentumok jellegét. Igen, ne vagy nem, válaszolva erre az igényre. Nálunk ez így működik Németországban. Szerintem ez így helyén való, mert e-, e-, esetről esetre kell dönteni. A dokumentumok tartalmától függ tudnik mindez, és ha nincs észszerű közérdek nem fűződik a dologhoz, akkor miért ne lehetne benézni a dokumentumba? Ugyanakkor családi vagy, vagy üzleti titkok ügyében a, az érintett felek érdeke kell, hogy érvényesüljön, és nem a, a betekintést kívánó fél érdeke. Szerintem egy rugalmas eszköz kell kialakítani, ami az átláthatóság elvét érvényesíti, ám lehetőséget teremt arra, hogy adott esetben nemet mondjon a bíróság. Ez lehet a megfelelő módszertan, ha jól értem, akkor ez a helyzet voltak éppen most, de talán a jogi szolgálat kicsit részletesebben kifejtheti, miképp áll a helyzet most. Thank you, Chairman. And if I can deal... Köszönöm. E, akkor Boris úr kérdésére válaszolnék először. E, ön teljesen észszerűen idézte fel a 42-es cikkét a kartának, ugyanakkor ez nem korlátozás nélküli. A kartával az a probléma, hogy olyan módon van megfogalmazva, Eh, hogy eh, az a következtetés is levonható belőle, hogy eh, az Unió mindent meg kell, hogy tegyen, amit a karta mond, holott ott vannak azért korlátozások. Ráadásul a karta egy viszonylag új dolog, a bíróság meg 55 éve létezik, és ez alatt az 50 év alatt nem fejlődött semmit az iratokhoz való hozzáférés. A 15. cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek viszont nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, nem oldja meg ezt a kérdést, de most magánvéleményemet mondom, nem, nem szabja meg a bíróság számára, hogy e szerint járjon el. A 15. cikk alapján a bíróság csak az administratív jellegű dokumentumokba ad betekintést, a peres anyagokba e, nem köteles e, betekintést adni. E, jelenleg tehát nincsen megfelelő jogi szabályozás a bírósági anyagokhoz való hozzáféréshez. Az általános bíróság azt a politikát folytatja, hogy a legitim érdeket bizonyító feleknek hozzáférés nyújt az anyagokhoz. Ugyanakkor ennek nincsen definíciója, hogy mi a legitim érdek, esetről, alap, eseti alapon dönt a bíróság. Nincs a statútumban vagy a szabályokban sem semmi, amely ezt meghatározná. A statútumban az egyetlen dolog, ami szerepel, az az, hogy a, maga a per az majd a meghallgatás nyilvános, a döntéseket minden nyelven kiadják, most már a, az előkészítő anyagokat nem fordítják le minden nyelvre. Tehát ez a kérdés, ez továbbra is nyitott. E, az a kérdés pedig, hogy miért e, engedi a bizottság e, az, hogy a bíróság vétójogot gyakoroljon. Nem pontosan erről van szó. A gyakorlat az, hogy a bíróság szabad kezet kap saját ügyeinek intézésére. Itt most azt lehet csinálni, hogy az Európai Bizottságot fel lehet kérni arra, hogy kezdeményezze a bíróság statútumának megváltoztatását. Ez egy parlamenti kezdeményezés is lehet. A másik dolog, amire utalnék, az alapvető, bizonyos alapvető jogok. E, nyilvánvalóan az alapvető jogokat e, a statútum bármilyen módosításának figyelembe kell vennie. Nem tudom, a kollégák akarnak ehhez hozzáfűzni valamit. Köszönöm, elnök úr. szerződés 15-ös cikke szabályozza az iratokhoz való hozzáférést, és kizárja a bírósági periratokhoz való hozzáférést. Egyértelmű, nem kiderül ez a szövegből, hiszen az intézmények irataihoz való hozzáférésről beszél, de a négyes cikkben kimondja, hogy ami a bírósági periratokat illeti, a hozzáférés csak a bíróság adminisztratív jellegű dokumentumaira terjed ki ez a hozzáférési jog. A periratok tehát a szerződés értelmében eh, nem nyilvánosan hozzáférhetőek. Ez az első tény. Az EPI eh, esetben a bíróság egyértelműen kimondta, hogy a bírósági dokumentumok, a periratok továbbra is azon intézmény eh, eh, belül maradnak, amelyek eh, ezeket kiadják. Például a parlament esetében a peres eljárás során harmadik félnek nem adhatják ki. Tehát ez kifejezetten kötelező elvárás, eh, eh, hogy nem adhatjuk ki harmadik félnek ezeket a periratokat, például a parlament nem teheti ezt meg, éppen azért, hogy a bírósági eljárást nem befolyásoljuk semmiféle módon. Ezek tehát nem intéz, ezek az adott intézményhez tartozó dokumentumok, az ő döntése az, hogy nem a bíróság rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal ettől a ponttól fogva. Kérdésem volna, aztán Stojanov úr jön. A, a bíróságnál ki dönt erről? A bíróság elnöke, vagy az igazgatás vezetője? бих искал да взема отношение по въпроса и особено по последното изказване, защото... Én az utolsó kijelentése vonatkozóan szeretnék állást foglalni. Úgy értettem, hogy a bíróság nem kötelezhető erre, hanem maga dönt arról, hogy a polgárok igényének engede vagy sem e betekintést illetően. És a bíróság gyakorlata voltak éppen kiiktatja azon törvények érvényét, amelyet mi itt elfogadunk. Holott ezeket a jogszabályokat végre kell hajtani. Amit az a végkövetkeztetés, amelyről beszéltünk. Tehát a, a, a gyakorlatban kell érvényesíteni a jogszabályokat, a polgároknak valóban betekintést kell kapni a anyagokba, hogy tudhassák például a saját perük, hogy áll a bíróságnál, vagy akár más ügyek hogyan alakulnak, és ezt a jövőben is így kell alakuljon. A német gyakorlat, a német bírósági gyakorlat szerintem helyén való a tekintetben. Nem kell pontosan definiálni és meghatározni, hogy mi tekinthető megalapozott érdeknek, hanem ezt a gyakorlatban kell eseti döntésekben eldönteni. Az európai joggyakorlat tud arról dönteni, hogy mi tekinthető indokolt érdeknek, és esetről esetre kell e tekintetben dönteni. Nem lehet egy általános ö, meghatározást me, ö, megírni. Az élet nagyon sokféle, sokféle helyzetet hozhat, nem lehet előre jogszabályokban megkötni azt, hogy mi adott esetben mi tekinthető indokolt érdeknek. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Da, mulțumesc. Cred că până să clarificăm cam care ar fi soluția ideală privind accesul la documentele curții. Meg kell találnunk a megfelelő megoldást, ami a bíróság got illeti. Nyilván a jelenlegi helyzet a 15. cikk harmadik bekezdése alapján nem ad mindenkinek hozzáférést, mindenkinek az összes dokumentumhoz. Az elv, amely ezt határozza meg, az szerepel egy másik bekezdésben. alineat al paragrafului 3 se precizează că dispozițiile prezentul alineat se aplică... Hogyha megnézi a harmadik bekezdés végét, akkor az azt mutatja, hogy az administratív dokumentumokról van szó. Ami a jogi eljárásokat illeti, azért korlátozzák a hozzáférést, mert nem adminisztratív jellegű ügyekről van szó. Ja, és meine... Nos, úgy gondolom, a vita is bemut, jól mutatja, hogy jó helyén való az, hogy egy dokumentumban gyűjtjük össze azokat az egyes feltételeket, amelyek fennállnak, és ezeket igyekez, igyekszünk pontosítani. Én úgy vélem, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés, amely lehetőségként felmerült a jogi szolgálat részéről is, világosabbá tudná tenni a bizottság elé tárva pontosan ezeket a tényezőket, hiszen minden olyan lépés, amely a pontosítás és az erősebb jogbiztonság felé vezet, előnyös számunkra. Ezért világosan kivehetnénk a vitából az administratív döntések körét, a lezárt ügyek körét, és a kivételeket is felsorolhatná ez, ez az általunk készített dokumentum, amelyeket az eljárásban alkalmazni lehet. Mindenképpen előrelépés volna tehát, hogyha egy olyan dokumentumot tudnánk létrehozni, egy saját kezdeményezésű jelentés formájában, amely révén a bizottság felé jelezhetnénk ezeket a kérdéseket. Akkor saját kezdeményezésű jelentésben felvetjük a következő koordinátor ülésen ezt a megoldási lehetőséget. Szerintem is helyén való volna, a jogi szolgálat is tudna így konkrét válaszokat adni, Boris úrnak adom meg a zárszót. Do raporterem, więc ja w pełni przychylam się do, do, do pani sprawozdawczyni. I myślę, że, że ten przypad... Köszönöm, egyetértek az előadóval, és e, úgy vélem, hogy ez az eset, ez az ügy, ami a iratokhoz való hozzáférést illeti, ehhez kettőféleképpen kellene viszonyulnunk. Először is az Európai Bizottságnak fel kellene, hogy gyorsítsa a hozzáférési szabályokkal kapcsolatos eljárásait, a 1049-es rendeletre gondolok. Ez idáig nem megoldott, szabályozott minden részkérdés. Másodszorban ajánlásokat tehetünk arra, hogy milyen megoldásokkal lehet korlátozni a bírósági eljárások során az iratokhoz, anyagokhoz való hozzáférést. A szavazást itt a, a ö, szabadalmi jogokra vonatkozóan kérem, hogy támoljon be. Um, Köszönöm, elnök úr. A, az Európai Bíróságnál dolgoztam pár végig, és tudom, hogy az Európai Bíróság maga fogja eldönteni az adminisztratív ülésén, hogy mi legyen ez ügyben. Például kutatási feljegyzésekhez, amelyet felhasznál a bíróság, kértek hozzáférést, és tudom, hogy tudom, hogy hogyan folynak ezek a dolgok első kézből. Második dolog, amit fontos tisztázni, ami a dokumentumok listájához való hozzáférés, tehát hogy mit küldtek be periratként a 16-os cikk 5-ös bekezdés értelmében. De hát ez minimális hozzáférés, hiszen ez csak egy felsorolása azoknak a dokumentumoknak, amelyeket megkapott a bíróság periratként. A 1049-es rendeletre vonatkozóan pedig, annyit mutatok, hogy ez nem a bírósági iratokkal, periratokkal e, foglalkozik, 2008 vagy 2009-ben kezdeményezték ennek az eh, eh, felülvizsgálatát, a Libe Bizottságnál áll a dolog, áll az ügy. Természetesen a jogi szolgálat a saját kezdeményezésű jelentésükhöz, ha ilyenről döntenek, hozzájárulunk, véleményt adunk hozzá szívesen. Köszönöm szépen, akkor rendeztük ezt a naprendi pontot. 10 órakor kezdjük majd a szavazást. A jogi szolgálatot meg most arra kérem, hogy a a ö, szabadalmi jogokra vonatkozó eljárás ügyében éljen majd tájékoztatással. Tehát a szabadalmi jogokra vonatkozó véleményt kérem, hogy Penyera úra, úr tart, tájékoztasson bennünket erről. Ö, vous nous avez demandé au nom de, de la commission... Euh... Jó napot kívánok, azt kérte elnök úr, egy héttel ezelőtt, hogy egy olyan témáról írjunk egy jelentést, amely, mint mi is tudjuk, számos nehézséget okoz, alapvetően politikai és filozófiai nehézségeket, és hát jogi nehézségeket is. A jogi szolgálat csak a második kérdéskörrel tud foglalkozni. Miért nehéz ez az ügy? Azért, mert számos cikk alkalmazása, például a 118-as cikk az alapító szerződésen belül eh, megadja a jogalapot, eh, viszont ez bonyolult, mert kétféle aktust eh, hív életre, egyrészt Ezek egymással párhuzamosan mennek, konzultációs féle jog, jogalkotást ír elő, az egyik az a tanácssal együtt egy, együtt működési eljárásról van szó. Családi jogi vagy polgári jogi témában nagyon kevés gyakorlatunk van ezzel a mechanizmussal kapcsolatban. A komplikációt az mutatja, hogy, vagy az okozza, hogy a szerződés számos cikkét az Európai Unió működésére szóló szerződés tartalma ami a megerősített együttműködést illeti. A szöveg a egy megerősített együttműködések vonatkozó engedélyt kell majd kérjünk. Egyes tagállamok tudnilik a Európai Bizottság javaslatára elkezdtek ezzel foglalkozni. Ez a felhatalmazás, mármint a megerősített együttműködés folytatásával való felhatalmazás azt jelenteni, hogy egyszerű többséggel lehetne tovább lépni. Ha ez megvalósulna, akkor ez a szöveg a feltételeknek megfelelően a tanács döntési hatáskörébe esne. A második szakasza a folyamatnak a végrehajtás, illetve a megerősített együttműködés módszertának tényleges beindítása volna. A 118-as cikk alapján ö, jogalkotási eljárás indulna be, ez volna a szíve és a lelke ennek a mechanizmusnak, és aztán egy további döntés függvényében a nyelvi problémák, a fordítási problémák is megoldhatóak volnának az európai szabadalmi rendszerben. Arra is persze tekintetek kell lennünk a jelen helyzetben, hogy nem, szabad, nem lehet megelőlegezni a végrehajtás mikéntjét, nem lehet előre korlátozni, vagy szűkíteni az egyes jogosítványokat, ezért kell figyelemmel lennünk a döntés során arra, hogy ne prejudikáljuk ezeket a funkciókat. Tehát a mostani problémakörre kell szorítkoznunk a vizsgálat során, és hogy a tegnapi jogi vélemény is kifejtette, ezen kereten belül kell mozognunk. Röviden felsorolnám azokat a feltételeket, amelyek a két vonatkozó szerződésből adódnak és amelyek alapján ez a felhatalmazás megadható a megerősített együttműködésre vonatkozóan. Az első feltétel a következő volna. Az a hatáskör, amelyben végrehajtható a megerősített együttműködés, nem kizárólagos hatáskörbe esik. Tudnék, a Lisszaboni szerződés szerint a kizárólagos és a megosztott hatáskörökre vonatkozóan egy konkrét lista áll rendelkezésre. Ez a harmadik cikké, cikkében áll a szerződésnek, és ezzel kapcsolatban jogi magyarázatokkal is élhetünk, a jövőre vonatkozóan is, a megosztott és az egységes terület némi átfedésben van egyes területeken. A 118-as cikk pedig nem esik a kizárólagos hatáskörbe a, ennek összetett volt miatt. Tehát ezeket a feltételeket kell megteremteni ahhoz, hogy a megerősített együttműködés módszertana megvalósulhasson. A szerződéseknek megfelelően egyszerűsíthető volna a szabályozás a 118 cikk alapján, amely sajátságos jogszabály is, ami az egységes ö, szabadalmi rendszert lehetővé teszi. És így a szerződések körén belül mozogva megoldható a probléma. Aztán van még egy sor egyéb feltétel, amely kicsit talán kényesebb. A szerződés 20 cikke alapján, vagy a munkamódszerről, az EU munkamódszerről szóló cikk alapján határozható meg a harmadik feltétel, ami az Európai Unió céljainak megvalósítását irányozná elő. Én azt a nézetét vallom, bár mi sem vagyunk szakértői a kérdésnek, csak az a bizottság által beterjesztett szövegolvasás alapján, amelyet múlt év december 27-én terjesztett be, vontuk le ezeket a következtetéseket. Tehát a preambulum és a főszövegtest alapján tudjuk a 31 és 33-as pontot jóvá hagyni. Aztán van még egy feltétel, a megerősített együttműködés csak akkor engedélyezhető, hogyha az Európai Unió céljával egybeeső célt szolgál, illetve az integráció folyamat erősítését szolgálja. Ezzel kapcsolatban azt a nézetet valljuk, hogy az egységes szabadalmazási rendszer feltétlenül megfelel ennek a célnak. A 15-ös és a 25-ös cikkel kapcsolatban nem tudom, ám az előbbi feltétel fennáll, és ez azt jelenti, hogy erősödik az, az együttműködés, az integráció ennek révén. Aztán Érthetetlen. a szerződés afelől is rendelkezik, hogy a megerősített együttműködés felül felhatalmazás akkor adható meg, hogyha ellenkező esetben a last resource érvényesülne, tehát a, ez, akkor, ez a helyzet akkor áll be, Tehát a 20 cikk szerepján ez akkor állapítható meg, hogyha a megerősített együttműködés által meghatározott célok észszerű időszakon belül más eszközzel nem volnának elérhetőek. Idéztem a cikket. Ezzel kapcsolatban az indokolásra utalnék, illetve a döntés preambulumára, a preambulumára a bizottság és a tanács, illetve amennyiben osztják el nézetet, a parlament is, azt a következtes vonják le, hogy a last resort, a legvégső eset fennállása esetén más eszközökkel nem volna elérhető ez a cél, különösen nem az, mind a 27 tagállam vonatkozásában. A jogi szolgálat emlékeztet arra, hogy az előbb felsorolt okok alapján adódik ez a megoldás, tehát a last resort, a legvégső eset ebben az értelmezésben fennáll, és így módon indokolt a megerősített együttműködés alkalmazása. Mint tudjuk, 12 tagállam jelölte, hogy részt venne, tehát a 12 fő, több, mint a 9 tagállam. Ez is egy olyan feltétel megvalósulását jelenti, amely lehetővé teszi a megerősített együttműködés alkalmazását. Önök persze a jogalkotók, legalábbis a jogalkotói kör egyik része, ezért a rendelkezés, mondhatom, hogy a rendelkezésre a dokumentumok alapján e feltételek fennállnak. Tehát a 34-es cikk és a többi a vonatkozó cikk a végrehajtásról szól. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy itt egy bizonyos, meglehetősen homályos felfogásról van szó a szerződésekben megfogalmazott feltételek értelmezésében. Ez azonban csak a második fázisra vonatkozik. Elég bonyolult ez a, ez a dosszié már most is, tehát szorítkozunk arra, hogy a jelenlegi helyzettel foglalkozunk, és ne nézzünk most tovább a végrehajtás későbbi szakaszaira. A vezetői összefoglalóban igyekeztem röviden leírni azokat, tehát azokat a feltételeket, amelyek alapján jóváhagyható a megerősített együttműködés módszertanának bekapcsolása az egységes szabadalmi rendszer kilakítása érdekében. Az, áll, az önök által meghozandó döntés, amennyiben pozitív lesz, és felhatalmazást ad erre, akkor egy olyan mechanizmus felállítását teszi lehetővé, ahol a parlament minden jogosítványa fennmarad, tehát nem sérülnek ezek, és ennek alapján mondhatom, hogy talán nem kéne akadályt gördíteniük e folyamat elé. Vielen herzlichen Dank. Ich lasse jetzt keine Debatte. Tehát most nem kezdünk vitát. Tegnap már folytattunk mecserét erről a kérdésről. Most a konkrétan a jogi szolgálat véleményére szólítkozunk. Ezzel kapcsolatban van-e kérdésük? Ha igen, akkor megadom a szót. Nincs a jogi szolgálatnak feltehendő kérdésük, akkor a szavazásra bocsájtom, azt hiszem előre megjósolható az eredménye. Tehát a léne jelentés, a megerősített együttműködés az egységes szabadalmi jogrendszer kialakítás érdekében. Képviselőtársam kért szót? Akkor megadom. Eh, de Elnök úr, nem szeretnék ezzel újabb vitát kezdeményezni, de mindenképpen el kell mondanom azt, hogy miért fogok eh, ellene eh, szavazni, már csak az ön és a munkája iránti tiszteletből muszáj megosztanom önökkel az érveimet, és azt megindokolni, hogy miért fogok nemmel szavazni. egy roppant racionális megközelítést alkalmazunk. Ugyanazt, amit általában a megerősített együttműködés esetében fogok a jövőben is alkalmazni. Egy egyhangú megállapodás mellett voltunk, még mindig kereshetjük az egyhangúságot, de sok még a tennivalónk ez ügyben, és teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy ez pozitív lehet az Európai Unió szemére, hogyha a 27 tagállam egy egységes szabadalmi rendszert alkalmaz majd. Először is eljárásrendi okokból fogunk nemmel szavazni. Évek óta dolgozunk a szabadalmi oltalom kérdésén, ugyanakkor megváltoztak a játékszabályok. A bizottság utolsó ajánlatában változtak a dolgok, illetve ez az utolsó konkrét döntés olyasmi, ami számunkra érthetetlen. Ezen kívül az előadó és a bizottság eh, elnök, az elnök úr eh, jó szándéka ellenére úgy véljük, hogy eh, a lefolytatott vita nem volt elegendő mélységű, idejű és hosszúságú, nem volt elegendő időnk arra, hogy a jogi szakvéleményt tanulmányozzuk, ami egyébként is csak angolul áll rendelkezésre. Én ugyan értek, jól értek angolul, de sajnos a szakértőim spanyolul tudták volna csak érdemben felhasználni ezt az anyagot. Nos, áttérve a tartalmi kérdésekre, ez a konkrét esete a megerősített együttműködésnek, a belső piac elveinek ellentmond, tovább fogja aprózni a belső piacot. Egy közös, egységes belső piacként kell tekinteni az Európai Unióra. A Bárnyi úr erőfeszítéseit ugyanakkor pozitívnak tekintem, fennállnak kétségeink azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e ilyen szorosabb együttműködési eljárásra, hogy valóban ez végső eszköz, a last resort, amit igénybe kell vennünk. Érdekes lesz azt megvizsgálni, hogy az Európai Bíróság hogyan dönt majd a jövőben. Ez óriási kihatással lesz az eljárás rendünkre. Még egyszer köszönöm a kollégáknak, hogy meghallgatták hogy miért fogok nemmel szavazni. Köszönöm, úgy mondom, hogy a szakbizottság tudomásul vette a személyes véleményét, ezzel hozzárult a vitához, ez rendben is van így. Nos, viszont kezdjük el a szavazást. 27-es módosító, López Isturiz és Massi Hidalgo részéről, ki van mellette, kézzel jelezze, ellene, tart, el, elutasítottuk. 26-os mellette, ellene többen voltak a mellette szavazók. Második módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. Következő négyes módosító első részére szavazzunk, a másokat visszavonták mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hatos módosító mellett. Ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Elvetettük. Nyolcat visszavonta a benyújtója, a 9-es okafogyottá vált, úgyhogy most jön a 10-es módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. 11-es mellett. Ellene. Elvetettük. 12-es okafogyott. 1-es kompromisszumos módosító mellett. Ellene Elfogadtuk. 13-as okafogyott, 14-es szintúgy, 15 szintúgy, 16. Az is. Titkárság mondja, 16-os okafogyott, távált, 17-esre szavazunk. Az is kiesett. 18-asnál tartunk. Akkor hogy van most? A 16-osra kell szavaznunk, tehát 16-os mellett ellene elfogadtuk. A 16-osok a tényleg oka fogyott most már, az biztos. 18-19. Ki van a 18-19 mellett? Ellene? Ezt is elfogadtuk. 20-as kiesett, 21 szintén. Kettes módosító mellett? Ellene? A többség elfogadta. 22 oka fogyott, 23 szintén, 24 mellett, ellene. Elfogadtuk. 25-ös az nem jogosult, egyes módosító mellett, ellene. Elvetettük a zárószavazáshoz értünk, kérem, aki mellette van, jelezze, számoljuk meg. Ez a végszavazás, mindenki, aki a szöveg mellett szavaz, tegye fel a kezét jó magasra. Ellene. Számoljuk meg őket is. Tartózkodók. Ketten tartózkodtak. Nyilvánvaló többséggel elfogadtuk, hatan ellene, hatan szavaztak ellene, ketten tartózkodtak, a többi mellett. Te most számoljuk össze, de is elfogadtuk. Akkor ezt a nehéz pontot a szakbizottság munkájából most kivettük egyenlőre. A következőkben a többi jelentése szavazzunk. Albrecht úr jelentése, Képviselőtársam kap szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Szeretnék megkérdezni, azt kérem önöktől, hogy az utolsó pillanatban benyújtott módosítómat gondolják át az egyes kompromisszumos módosító kapcsolatban. Az elnék Villand úr, a Albrecht úrral és másokkal tárgyalva megkapta az ő támogatásokat. Az egyes számú kompromisszumos módosítóban három szót szeretnénk törölni. Both orally and. Ez a három szó, tehát szóban is és. And in simple and accessible language z taką wersją e, e, ostateczną. Ez tehát a végső megfogalmazás, amit angolul idéztem, tehát legalább írásban, érthető nyelven. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Igen. Albrecht kollégánaktól elnézést szeretnék kérni. Betegsége miatt nem tudtam részt venni azon a vitán. E, a kompromisszummal egyetértek, egy kis félreértés adódott a vita elején e tekintetben közöttünk, de aztán most már rendeztük. Itt a minimális követelésről volt szó, illetve ahogy a normál esetben írásban és szóban is rendelkezésre az információ. Az írásos információ azért fontos, mert az érintett számára világosabb alapot teremt az eljáráshoz. Elnök, igen, ezt figyelembe veszük a szavazás során. Kezdjük a szavazást. Hármas módosító mellette. Magasra a kezeket kérem. Ellene. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum a szóbeli módosítóval, amelyet Cifka úr mondott el mellette. Ellene. Elfogadtuk. Akkor az eredeti szövegre döntöttünk, tehát nem kell részenkénti szavazást tartani. Ötöst rendeztük, hatos mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. A 43-as, 7-es, 40, 41, 42, 44 elintéztük, Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nagyot ugrottunk 52-es mellette ellene elfogadtuk. Aztán 53 mellette ellene elfogadtuk. Ugorjunk a 10-esre mellette ellene elfogadtuk. Elnézést, nem kellett ma szavazni rá, okafogyott volt. 11-es mellette ellene elfogadtuk. 12-es mellette ellene elfogadtuk. 54-es mellette, ellene elfogadtuk. 55 mellette, ellene. Számoljuk meg. Volt egy pár tartózkodó is. 55-ös mellett kérem szavazzanak, aki mellette. 11 ellene. Tartózkodók egyértelműen elfogadtuk. 56 mellette, ellene, elfogadtuk. 57 mellette, ellene, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, elfogadtuk. 14 szóbeli módosítóval mellette, ellene. Többség elfogadta. 58 mellette, ellene Elvetettük. 59 mellett. Ellene. Elfogadtuk. Hármas módosító. Első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. 3A második rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. 60-as módosító. Okafogyottá vált most 61 mellette. Ellene Elfogadtuk a 61-est. Számoljuk meg 61-esre szavazzunk, mellette ki van. 12. 12-11 ellen, ha jól számolom. Úgyhogy mellette egy többséggel megszavaztuk. 62-es mellette, ellene, elfogadtuk 63 mellette, ellene, elfogadtuk 64 mellette, ellene, elvetettük 65 mellette, ellene, számoljuk meg mellette, ellene, 11-11 ellen. Ismételjük meg még egyszer. Ki van mellette? Magam is megszámolom. 11. Több nincs. Ellene, szintén 11-11 ellen elvetettük. Háromszor számoltuk újra, úgy maradt. 65. Nem, 66 mellette, ellene, elvetettük egyértelműen 67 mellette, ellene, elfogadtuk 15 mellette, ellene, elfogadtuk 16 mellette, ellene, elfogadtuk 17-es és 69 együtt mellette, ellene, elfogadtuk 18 mellett, ellene elfogadtuk. 70 mellette ellene elfogadtuk. 71 mellett ellene elvetettük. 19 mellett ellene elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett, 5-ös kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 21 és 73 mellette, ellene elfogadtuk 74 okafogyott, 22-es mellette, 22-es mellett, ellene elfogadtuk 23 és 75 mellett, ellene elfogadtuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, aztán ugorjunk 5B kompromisszum mellett, ellene, elfogadtuk. 77 mellett, ellene, elfogadtuk. 20, 78-as mellett, ellene, elfogadtuk. 81 mellett, ellene, többség ellen elvetettük. 27 mellett, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 28 és 82 együtt mellette. Hely, való, a hetesről szavazunk, köszönöm, hogy szóltak, hetes kompromisszum mellett el, ellene elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 86 mellett ellene elfogadtuk. 32 mellett ellene elvetettük. Egyes mellett ellene elfogadtuk. 34 mellette ellene elvetettük. 35-ös mellette ellene többség mellett ellene volt, elvetettük. Most jön a kettes mellette, ellene elfogadtuk. 36 mellette, ellene elvetettük. 37 mellette, ellene elfogadtuk. 38 mellett, ellene elvetettük. 39 mellette, ellene elvetettük. Az egész vélemény mellett ki van végszavazás ellene. Elfogadtuk. Albrecht úrnak gratulál, adja át a gratulációkat, és javulást kívánunk neki, jobbulást kívánunk neki. Akkor ezt is elintéztük. Következő szavazásunk tárgya a Régner jelentés. Nem, Bodú úr kap még szót. Köszönöm, hogy 42 Köszönöm. Visszavonta a vonatkozó pontot, értettem, rendben. Dann kommen wir jetzt zu Änderungsantrag 37. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? es mellette, ellene elvetettük. Hatos módosító mellette, ellene, elvetettük. Hetes mellett, ellene, elvetettük. Nyolc mellett, ellene, elvetettük. Kilenc mellette, ellene, elvetettük. Tíz mellett, ellene, elvetettük. Tizenegyes módosító mellett, ellene, elvetettük 12 mellett, ellene, elvetettük 13 mellett, ellene, elvetettük 38-as mellett, ellene, elfogadtuk 14 mellett, oka fogyott, fennben, 39 mellette, ellene. Elfogadtuk. 40 mellett ellene elvetettük. 41-es mellett ellene elfogadtuk. 42-es visszavonta Bodúr, 43 mellett ellene elvetettük, 44 mellett ellene elvetettük, 45 mellett ellene elfogadtuk. 46 mellett, ellene, elvetettük. 47 mellett, ellene, elvetettük. 48 mellett, ellene, elfogadtuk. 49 mellett, ellene, elvetettük. 50 mellett, ellene, elvetettük. Aztán blogban szavazzunk a Karim 51, 52, 53 módosítókra mellette, ellene elfogadtuk 15 mellett, ellene elvetettük 16 mellett, ellene elvetettük 55 mellette, ellene elvetettük 55 mellett, ellene elvetettük 17 mellett, ellene elvetettük 56 kiegészítésként mellette, ellene elfogadtuk 57 mellett, ellene elfogadtuk 18 mellett, ellene elvetettük 58 mellett, ellene elvetettük Karim 59-es mellette, ellene elfogadtuk 60-as Karim mellette, ellene fogyott. Elintéztük. 61-est visszavonták, 19 mellette ellene elvetettük. 20 mellett ellene elvetettük 21 mellette ellene elvetettük 62 mellette ellene elvetettük 63-64 mellette ellene elvetettük, 22 mellett ellene elvetettük 23 mellette, ellene elvetettük 24 mellette, ellene elvetettük 25 mellette, ellene elvetettük 26, 65 mellette, ellene elfogadtuk 66 mellette, ellene elfogadtuk 67 mellette, ellene elfogadtuk 26 mellett, ellene elvetettük 68 mellette, elfogadtuk 27 mellett, ellene elvetettük 28 mellett, ellene elvetettük 69 mellett, ellene elfogadtuk 29 mellett, ellene, elvetettük 70 mellette, ellene, elvetettük 71 mellett, ellene, elvetettük blokkban 72, 73, 74-es mellette, ellene, elvetettük 75 mellette, ellene, elfogadtuk 76 mellette, ellene, elvetettük 77 mellette, ellene, elvetettük, 30-as mellette, ellene, elvetettük, 31 mellett, ellene, elvetettük, 78 mellett, ellene, elfogadtuk, 79 mellett, ellene, elfogadtuk, 32 mellett, ellene, elvetettük, 80 mellett, ellene, átment, 81 mellette, ellene, elvetettük 82 mellett, ellene, elvetettük 83 mellett, ellene, elfogadtuk 84 mellett, ellene, elvetettük 33 mellett, ellene, elvetettük utolsó oldal jön, 86 mellette, ellene, 85 elvetettük, 86 mellette, ellene, elfogadtuk 87 mellett, ellene, elfogadtuk 88 mellett, ellene, elfogadtuk 1-es mellett, ellene, elvetettük 2 mellett, ellene, elvetettük 3 mellett, ellene, elvetettük 34 mellett, ellene. Számoljuk meg mellette, még egyszer, ellene. Tizenegy, tiz... ellen. Tizenegy. Manders is ellene van. Akkor elvetettük. 11-11 ellen. Hol tartottunk? 35-nél. 35 mellett, ellene. Még egyszer, 35 mellett, ellene. Ellene, többség mellette volt. 60, 36 mellette, ellene. Megint 11-11 elében elutasítottuk. 5-ös mellett, ellene. Elfogadtuk. Végszavazás mellette. Ellene. Számoljuk meg ezt még egyszer. Kérem, hogy jelezze, aki mellette van, a vélemény elfogadása mellett kiszavaz. 14-en, ellene, hetem. Elfogadtuk. Akkor zá zárhatjuk a szavazást, megadom a szót. Azt el tudom képzelni, hogy név a nevek is szerepeljenek. Igen, ez már megtörténik, mondja az elnök. Akkor visszatérünk a rendes napi rendünkhoz. Geringer asszony egy percben, napirendi kérdés. Chciałam przypomnieć, że mamy jeszcze głosowanie na e, temat podstawy prawnej. Köszönöm, elnök úr. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy van egy szavazás egy jogalap kérdésben is. Két vélemény van két vélemény van valójában a jogalapokhoz fűződően. Igen. Egyszerű a dolog. Mind a kettőről úgy döntünk, ahogy javasolták, vagy akarnak ebből vitát nyitni? Szerintem mindent rendeztünk, nincs probléma. Akkor mind a kettőt a javaslat szerint jóvá hagyjuk a jelentéstevő ajánlását. Rendeztük. A frakciók között nincs ellenmondás, óriási siker ez, a rituálét meg tudjuk spórolni magunknak, a szokásos rituálét. Most azonban Sefkovics biztos urat üdvözöljük, a 33-tól 36-os pont, napirendi pontokig egyszerre tárgyaljuk a dolgokat. Ön kezdi a hozzászólást, és aztán megnyitjuk a vitát. Alelnök úr, öné a szó. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, képviselők. Eh, megpróbálok eh, minden témáról szólni, ami szerepel a napirendjükön. Lehet, hogy egy kicsit hosszabban fogok beszélni, mint szoktam. Először is méltányolom azt a figyelmet, amit ez a bizottság az intelligens jogalkotás iránt szentel. A kontextusról beszélnék először is. Nagyon fontos rámutatni arra, hogy milyen fontos a politikai prioritása az intelligens jogalkotásnak. Ez kiderül Barózó elnök úr által elfogadott politikai útmutatásból, amit a bizottság felállítása előtt készített. Fontos tehát, hogy a legjobb minőségű jogalkotási munka kerüljön ki a kezünk alól. A mi októberi közleményünkben az Európai Bizottság egy öt éves programot indított, a legjobb szabályozási gyakorlat az egész szakpolitikai spektrumon keresztül osztott felelősség, érdekeltek bevonása. Először is a politikai cikluson belüli E, szabályozási minőségről beszélnék. Tehát nem csak arról van szó, hogy e, mikor készül, hanem hogy mikor és milyen módon e, hajtják végre, vizsgálják felül és módosítják. Nyilvánvaló, hogy minden új jogalkotási anyag megszületése előtt meg kell vizsgálni, hogy milyen hatályos jog van már életben. E, fitness checknek hívjuk ezt a felülvizsgálatot a kiválasztott politikai területeken. E, azt vizsgálja, hogy megfelelőek-e a jogszabályok. Emellett e, csökkentjük az administratív terheket és egyszerűsítjük az egész politikai folyamatot minden releváns tényezőt szeretnénk lefedni a hatékonyság növelése érdekében. Nagyon szilárd alapokra építhetünk ebben a tekintetben, mert már most sikerült 31%-kal csökkenteni az adminisztratív terheket, illetve ez a célkitűzés. 21,8%-ot már el is értünk a parlament és a tanács közös munkája révén. 9,3%-nyi tehercsökkentés van még folyamatban. Ez fontos a polgárok és a vállalkozások számára, mert hogyha a megtakarításokat nézzük, akkor több 10 milliárd euróról van szó. A az intelligens jogalkotás felerősíti majd az összes érdekelt hangját. Az Európai Bizottság egy nagy nyitást hajtott végre e tekintetben. Meghosszabbítjuk 8 hétről 12-re a konzultációnkat, konzultációink idejét, és az egészet megvizsgáljuk az egész konzultáció folyamatát, hogy hogyan lehetne azon javítani. Egy részvételi demokrácia felé mozdított el a Lisszaboni demokrácia a Európát. Egy közös felelősségről van szó. Mind a három nagy intézménynek, jogalkotásban résztvevő intézménynek szerepet kell játszania, magukénak kell vallania az egész folyamatot. A számvevőszék kimutatta, hogy a parlamentben és a tanácson belül a hatástanulmányokat nagyon hasznosnak találják, amikor az Európai Bizottság javaslatait vitatják meg. Ez bátorító dolog a jogalkotás minősége is javul, hogyha a hatástanulmányokat jobban felhasználják. Az Európai Parlament és a Tanács szintén kérhet és rendelhet hatástanulmányokat. Egyedi esetekben kérhetjük, hogy módosítsák az hatástanulmány eredeti bizonyos aspektusait. Minden eh, bizottsági tanácsot, minden tanácsot és eh, szak, tanácsi formációt és parlamenti bizottságot együttműködésre szólítunk fel. Vizsgáljuk meg először a hatástanulmányokat, utána eh, bocsátkozzunk komolyabb Engedjenek meg néhány megjegyzést Nibler asszony jelentéséhez is. A bizottság nagy érdeklődéssel követi ezt a vitát. A jelentés komoly hozzájárulás a közös felelősségvállalás területén a jobb jogalkotáshoz. Elismeri a fontosságát az integrált megközelítésnek, egybefűzi az összes társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi aspektust, és elismeri, hogy a bizottsági hatástanulmányok színvonala növekedett. Ezt eh, állapította meg a számvevőszék is a hatástanulmányokról, és úgy gondoljuk, hogy a számvevőszéki jelentés a legátfogóbb audit, amit valaha a hatástanulmányi rendszerről végeztek. A számvevőszék elismeri azt is, hogy hatékony a hatástanulmányi rendszer, támogatja a döntéshozatalt az Európai Uniós intézményeken belül, és javította a javaslatok minőségét. A bizottság hatástanulmányi rendszere az összehasonlításban is megállja a helyét, integrált, átlátható folyamatot teremt, a hatástanulmányok hozzáférhetőek, és minden oldalról igyekszünk megvilágítani az érintett témát. A számvevőszék megállapította, hogy a hatástanulmány tanács szintén hozzájárul a a hatástanulmányok minőségéhez. Ez a testület tehát jól működik, hatékony, költséghatékony és nem bürokratikus struktúráról van szó. Független ezt az őszinte megnyilvánulásai is bizonyítják. Az esetek egyharmadában a bizottsági szolgálatokat a munka újra elvégzésére utasítja. Ezek a javaslatok is nyilvánosan hozzáférhetőek. A számvevőszék eh, emellett egy külső testületet felállítását eh, javasolja, illetve azt mondja, hogy nincs szükség ilyen eh, külső testületre, mert már a minőség biztosításához ez nem szükséges. Egyébként is a tanács és a parlament felelősek a bizottság javaslatainak megtárgyalásáért, elfogadásáért, megváltoztatásáért. Konzultációt és az átláthatóságot még lehet erősíteni. 2010-ben minden jelentős aktusról készítettünk egy listát, és megmondtuk, hogy lesz-e hozzá hatástanulmány, miért igen, vagy miért nem. Ugyanezt a gyakorlatot kívánjuk eh, folytatni, a bizottsági munkaprogramával szinte egy időben eh, kívánunk kiadni hasonló iratokat, amelyek a munkánk kiszámíthatóságát javítják. Eh, megmondják ezek a tanulmányok, ezek az iratok, hogy mit tervezünk tenni, milyen munkák vannak folyamatban, és milyen lesz a programozása, mi lesz a programozása az elkövetkezendő éveknek. A bizottság eh, számos módon kéri ki a véleményét az érdekelt feleknek ahhoz, hogy elkészülhessenek a hatástanulmányok. Konzisztens, pontos, teljes hatástanulmányokat igyekszünk készíteni. Nem gondolja a bizottság azt, hogy eh, a félkész eh, hatástanulmányokat is hozzáférhetővé kellene tenni, mert ezek nem teljesek még. Ráadásul a felelősségi köröket is aláásnák. A minimális konzultációs időszakot 12 hétre kívánjuk növelni 2012-ig, és a konzultációs folyamatainkat egyébként is felülvizsgáljuk. Hadd folytassam, elnök úr, egy néhány megjegyzéssel az európai jog alkalmazására vonatkozóan. Az Európai Bizottság megerősíti a végrehajtást, a jogalkotási anyagok hozzáférhetőbbek lesznek, és jobban együttműködünk majd a tagállamokkal. Ezen erőfeszítések ellenére a bizottság egy specifikusabb felülvizsgálatot ír elő. Szeretnék bizonyos fontos dolgokra koncentrálni a jelentésen belül. Reagáltunk a parlamentnek arra a kérésére, hogy az EU jog alkalmazásának részleteit jobban bontsuk ki. A parlamentet mi mindig tájékoztatni fogjuk arról, hogy a petíciók nyomán mikor indul például jogsértési eljárás. A bizottság támogatja azt is, hogy a korrelációs táblázatok elkészüljenek, ez a polgárok érdeke, a vállalkozások érdeke, Tudjuk azt is, hogy néha néha egy irányelvhez, akár száz tagállami jogszabály megszületésére is van, is szükség van. A monitoringot is megkívánjuk erősíteni. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. A jó dolog az, hogy a tanács tud arról, hogy ez önök, szám, ez önök számára fontos. Ez politikai nyomás, ezt okosan kell felhasználni. Az Európai Bizottság eh, a parlamentre bízza, hogy ezt a nyomást milyen módon használja fel, eh, olyan módon lehetőleg, hogy ez ne blokkolja a jogalkotási folyamatot. A korrelációs táblázatokkal kapcsolatban is pozitívabb hozzáállásra van szükség, a tagállamok eh, gyakorlatára kell építeni, a, mégpedig azon tagállamokért, amelyek 2004-ben vagy 2007 ben csatlakoztak. Az én személyes tapasztalatom, szlovák közigazgatási tapasztalatom azt mutatja, hogy a korrelációs táblázatokkal táblázatok eh, egy rendkívül jó dolog, mert eh, jobban koordinálható az egyes eh, közigazgatási szervek közös munkája, és jobban látható az is, hogy megfelelő módon vannak-e végrehajtva a különböző jogszabályok. Ennek is köszönhető, hogy a legkésőbb csatlakozó országok a különböző scoreboardokban általában 80 98-99%-ban teljesítenek. A korrelációs táblázatok tehát mindenki számára hasznosak lennének, abból a szempontból, hogy ellenőrizhető a jogszabályok átültetésének minősége. A nemzeti parlamentek ebben megfelelő szövetségesek lehetnek. Én egyébként mindig ezt az üzenetet juttatom el a nemzeti parlamenti képviselőknek, ha találkozunk. Tapasztalatom szerint ők maguk is akarják kerülni a gold platinget. A panaszokat eh, regisztrálni kell, a panaszokról vezetett statisztika ennek következtében jelentős növekedést mutat. Korábban a parlament fejezte ki aggodalmait a panaszok kezelésével kapcsolatban, ehhez az ombudsman is csatlakozott. Az Európai Bizottság a különböző pilot projekteket támogatja, lehetőleg jobban reagáljunk a polgárok panaszaira megpróbálunk a válaszokra, a kérdésekre válaszokat adni minél gyorsabban és minél hatékonyabban. 22-en vesznek részt a pilotban, a többi öt tagállam most készül fel erre a projektre, remélhetőleg hamarosan 27 tagállam részévé válik ennek a parlament aláhúzta azt is, hogy a bizottság mindenképpen hajtassa végre az EU jogszabályokat, hogyha jogsértési eljárást észlel. Az EU működéséről szóló szerződés 260 cikk harmadik bekezdése a pénzügyi szankciókról szól, amelyet a bíróság kiszabhat a tagállamokra késedelmes végrehajtás esetében. A bizottság a bírságok korai kiszabását támogatja. Ha megengedi elnök úr, akkor a harmadik jelentésre térnék át a szubszidiaritással kapcsolatban. Tudom, hogy a szubszidiaritás milyen fontos az Európai Parlament eh, és a nemzeti parlamentek számára is. Ezért egyértelművé tettük, a politikai iránymutatásokban is hangsúlyoztuk, hogy az Európai Unió akkor működik a legjobban, amikor a legfontosabb dolgaira koncentrál, és amikor bölcs döntéseket hoz azzal kapcsolatban, hogy hol és milyen európai szintű felépésekre tegyen kapcsolatot. Az Európai Bizottság szubszidiaritással és arányossággal kapcsolatos októberben elfogadott jelentése 2009 re veszi alapul, amikor a nidzai szerződés volt érvényben, ugyanakkor bizonyos területeken, például a fogyasztó, a védelmi politika, a közegészségügy, közlekedés, energia, a hatalom megosztás nem mindig egyértelmű. A jelentés ezen kérdéseken alapul az európai intézmények és a nemzeti parlamentek véleménye között jelentős különbségek találhatóak. Egy. Az Európai Bizottság szeretne a nemzeti parlamentekkel szorosabban együttműködni, a szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmus ennek kulcsfontosságú eleme. A szubszidiaritással és arányossággal kapcsolatos vita a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően menyhűt, hiszen a régió bizottsága és a nemzeti parlamentek új hatásköröket kaptak, ez majd a következő jelentésünkben jelenik meg. Beszámolhatok arról, hogy a 2010-es évben 390 véleményt kaptunk a nemzeti parlamentektől. Framework of the subsidiarity. A szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmus vagy a politikai párbeszéd keretében. 390 véleményből pozitív, van vele több mint 30 negatív volt, ugyanakkor jelentősen emelkedett, 55%-kal többet kaptunk arányosan idén, mint tavaly. Tehát a nemzeti parlamentek érdeklődése nőni látszik a szubszidaritási mechanizmus iránt. Ezért kihasználom ezt az alkalmat, hogy megosszam önökkel a véleményemet még egy kérdésről, amelyről már Léna úrral beszéltünk korábban, ezért röviden, röviden beszámolnék arról, hogy hogyan szeretnénk hogy hogyan kívánjuk az ügynökségek, szönős ügynökségek munkáját javítani. Az intézményközi munkacsoport intenzíven dolgozik-e kérdésen. Azért vezettük be ezt az új fogalmat, mert korábban a munka nem nyerte el a tagállamok tetszését, ezért be kívántuk vonni a tagállamokat a lehető legnagyobb mértékben ebbe a munkába. El kell mondanom, hogy az Európai Parlamenttel és a Juta Haug által vezetett munkacsoporttal való együttműködés kiváló, eh, fontos analitikai elemző munkát eh, végzett ez a munkacsoport. Valóban imponáló, amit Juta Haugék letettek az asztalra. Most már azonban előrelépést kell elérni politikai lépéseket kell tenni. Remélhetőleg a tanács is eh, aktívabbá válik a intézményközi bizottságban. A belga elnökség igen pozitív volt e tekintetben, a magyar elnökségnek is. Eh, megemlítettük már ezt a kérdést. Azt szeretnénk, hogyha valóban elvezetne valahova ez a folyamat, még mielőtt a több éves pénzügyi keretről szóló vita valóban beindulna. Több mint 6000 e, embert alkalmaz a 33 uniós ügynökség. A 2011-es költségvetés e, több mint 700 millió euró. Költségvetési megszigorításokról, e, megszorításokról beszélünk, E tekintetben e, szorosan figyelmel kell követni az ügynökségek működését, és meg kell találni a módját annak, hogy javítsuk az ügynökségek hatékonyságát a jövőben. Elnök úr, e, elég régen beszélek, és elég gyorsan, ezért most abba is hagyom, és e, megadom önöknek a lehetőséget, hogy kérdésekkel bombázzanak, parancsolja. Köszönöm, ez rendkívül informatív előadás volt, és nagyon sok különböző témával foglalkozott. Hadd kezdjem ezzel, hogy akkor megadom a szót a két jelenlévő raportőrnek, Nible asszonynak és Lichtenberger asszonynak, és aztán jönnek a többiek, Nibler asszony első. Köszönöm. Biztos eh, úr, elnézést kérek, hogy egy kicsit eh, későn érkeztem, az ITRE bizottságban kellett szavaznom. Ugyanakkor a beszédének a másik, második részét nagyon figyelmesen hallgattam. Egy megjegyzésem és egy kérdésem van a biztoshoz. Én egy saját kezdeményezési jelentést írok a hatástanulmányokról, és itt a parlamentben és ebben a szakbizottságban is eh, nagyon érdeklődünk a téma iránt. Elismerjük, hogy az elmúlt években az Európai Bizottság jelentős eh, előrehaladást ért el, és javította a hatástanulmányok minőségét. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy még azért komoly hiányosságok is vannak. Nem tudom ezzel kapcsolatban mit tud elmondani. Úgy gondoljuk, hogy további minőségjavítás lehetséges. Ráadásul egyes területeken nem voltak hatástanulmányok, noha a szabályok szerint kellett volna, hogy legyenek. A saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban McCarthy asszony rámutatott arra, hogy a bizottság kifejezetten kért az pénzügyi tranzakciós adóról egy hatástanulmányt, és decemberig semmi nem történt. A kérdésem az, hogy miért nem reagáltak erre a parlamenti kérésre. A fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatban pedig szintén azt tudom elmondani, hogy igen, rossz minőségű hatástanulmányt kaptunk. Sokan gondoljuk így, hogy rossz minőségű volt a hatástanulmány. Az egyik legnagyobb probléma a hatástanulmányokkal kapcsolatban, hogy az alternatívákat nem tárják fel. Két alternatívát szoktak említeni általában a hatástanulmányok. Az egyik az 99,99%-ban eh, megegyezik a bizottság eh, javaslatával, eh, és a másik pedig egy teljesen abszurd javaslat, mint alternatíva, és nyilvánvaló, hogy nem is lehet amellett letenni a garast. Tehát igazi normális hatástanulmányokra van szükség. Jó lenne, hogyha terjeszteni is az igét a bizottságon belül. Utolsó megjegyzésem. A jelentésben mi a saját hatástanulmányi rendszerünk megerősítése mellett fogok érvelni mi magunk is szeretnénk eh, ezt a szakértelmet és szaktudást összegyűjteni. A parlamenten belül Lichtenberg asszony következik. Eh. Köszönöm. Egy rövid megjegyzésem lenne először is. Amikor az okos intelligens jogszabályokra gondolok, akkor mindig az intelligens autó jut eszembe, melyik igen kicsi, de hatékony, keveset fogyaszt. Viszont eh, nem mindenkinek megfelelő, nem mindenki céljainak megfelelő, sőt nem is mindenki fér bele. Tehát persze fontos a hatékonyság, de ez nem minden hiszen alapjogokról, alapvető jogokról, illetve fékekről, egyensúlyokról, a hatalmágak közötti fékekről és egyensúlyokról is beszélünk, ezért tehát tudom, hogy az Európai Uniót komoly kritikák érik, az a kapcsolatban, hogy mennyire működik hatékonyan, vagy nem működik hatékonyan, de ne felejtsük el, hogy a legfontosabb alapvető jogokat garantálnunk kell ez nem szenvedhet sérelmet. A választó polgáraktól gyakran hallom azt, hogy a hatástanulmányok nem eléggé hozzáférhetőek, átláthatóak, nem világos, eh, hogy mikor végzünk, mikor nem végzünk hatástanulmányt, és az sem mindegy, hogy kinek a véleményét kérjük ki a hatástanulmányok elvégzése alatt, kinek a véleménye eh, esik a legnagyobb súlyalatba, kinek a véleményét hagyjuk figyelmen kívül, milyen kritériumok alapján végezzük ezeket a hatástanulmányokat. Nos, ezek nem tiszták. Nagyon sok mindenkivel eh, beszéltem ez ügyben, és szeretnének eh, több visszajelzést, szeretnének nagyobb mértékben részt venni a hatástanulmányokban. Az uniós jogszabályok végrehajtása, gyakorlatba történő átültetése, fontos kérdés, a biztos úr beszélt a korrelációs táblázatokról, teljes mértékben egyetértünk, fontosak a korrelációs táblázatok, de hát ez nem a mi bajunk, nem a mi gondunk. A probléma a tagállamokban keresendő, ők nem végzik el a dolgukat, ők nem biztosítanak elég információt a számunkra, még egyszer mondom, ez tagállami probléma, ők nem teszik, ami elvárható tőlük. A äh, Frage der Umsetzung haben wir ja in unserer Resolution Ami a végrehajtást illeti, foglalásunkban két aspektusra koncentráltunk, egyrészt az átláthatóságra, itt ezen házfalai között Különösen fontos, hogy visszajelzéseket kapjunk arról, hogy hány jogsértési eljárás indult, kik ellen, miért, hánynak eh, kép állampolgári kezdeményezés, visszajelzés, de ilyenfajta visszajelzés az általunk, vagy általunk is elfogadott jogszabályokkal kapcsolatban csak akkor eh, reális cél, ha tudjuk, hogy a bizottsághoz fordult állampolgárok eh, panaszában mi szerepelt, ha tudjuk, hogy az állampolgári panaszokban milyen hiányosságokat tártak fel. És ez természetesen szorosan kapcsolódik az átláthatósághoz, ami, hogy is fogalmazzak, messze van még az optimálistól, az ideális helyzetettől. Fontos tehát tudnunk, hogy a tagállamokhoz vagy a uniós intézményekhez benyújtott panaszok tartalma és eh, alapja pontosan mi volt. Ami a kísérleti projekteket illeti, nincsen átlátható visszajelzési folyamat a társjogalkotókra vonatkozóan. Tudnunk kell, eh, hogy a jogszabályokban milyen hiányosságokat találtak, annak érdekében, hogy a jövőben javíthassunk parlamenti jogszabályalkotói munkánkon. Biztos úr, mit kíván tenni ön ennek érdekében, ha azt mondja ugyanis, hogy nem kapják meg önök sem ezt az információt, vagy ezt nem tudják hozzánk eljutatni, akkor beszéljünk erről, erről a problémáról, de nagyon régóta várjuk Eh, már ennek a problémának a megoldását. Tudom, hogy ön nemrég lépett hivatalba, nem is önön kérem számon az évek alatt felhalmozódott mulasztásokat, de évek óta kéri, követeli a parlament ezt a fajta információt, ezért mindenképpen megérdemlünk egy választ, egy reakciót. Következő megjegyzésem. Eh, a Lisszaboni szerződéssel új jogalapot kaptunk, amely a 238-as cikk, hogyha emlékezeten nem csal az, ami a, a megfelelő, a jó hivatali eljárás rendet szabályozza. A jogsértési eljárást mindenképpen kodifikálni kell, ez adhatja csak a vezethet csak el a nagyobb fokú átláthatósághoz, és és így oszlathatjuk csak el az állampolgárok azon eh, hitét, eh, tévhitét, hogy ez teljesen önkényes, hogy mikor indít az Európai Unió jogsértési eljárást, és mikor nem egy tagállam ellen. Fontos, hogy eh, ne higgyék azt az emberek, hogy amikor erős a lobby, akkor nem indítunk jogsértési eljárást, még akkor sem, ha mondjuk 500 környezetvédelmi szabályt hágtak át. Ez tehát a végrehajtással, a végrehajtás hiányával, vagy a nem teljes mértékű, nem megfelelő végrehajtással kapcsolatos, mert pedig az uniós jogszabályokat teljes mértékben eh, és eh, megfelelően kell átültetni a gyakorlatba. Gyorsabban kell reagálnunk az állampolgári panaszokra, ezzel egyetértek, főként a kísérleti projektek tekintetében, ahol a tagállamoktól származó további kiegészítő visszajelzések beépültek az eljárásrend a rendszerbe. De nem az vagy... Hat mir geschrieben, uh, und dann hat man mir nichts mehr geschrieben. Also, ich... Kaptam egy levelet, amelyben arra hivatkozik egy választó, hogy igen, érkezett panasz, de aztán nem történt semmi. Nem csak az administratív eljárásrend, az igazgatási folyamatok javítására van szükség, hiszen a bizottsághoz panasszal fordulók ügyét figyelemmel kell követni, nekünk is a parlamentben tudnunk kell hogy hogy áll a helyzet. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy Szabó János pontosan a 387-es számú rendettel kapcsolatban milyen hm, panasztal ért, nem, hanem általában a jogszabályokkal kapcsolatos visszajelzésekről kell, van szükségünk nekünk több információra. Hogy konkrét előrelépést érhessünk el, hogy javíthassunk a működésünkön, az eljárásrendünkön. Köszönöm, Wallis asszony szó. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr részletes előadását. Öröm önt hallgatni. A konkrét témákról kapott már kérdéseket képviselőtársaimtól. Én egy apróságról szeretném felhívni a figyelmet, amelyet nem említett. Kimerítő tájékozatójában elődje, Wallström biztosasszony megkezdett egy gyakorlatot, miszerint az európai jogszabályokat egy úgynevezett állampolgári összefoglaló előzne meg, mely érthető módon összefoglalja a vonatkozó jogszabály miben az állampolgárok számára. Nem tudom, hogy áll most ez a gyakorlat, működik-e, szeretném kérni megerősítését arra vonatkozóan, hogy ez folyik, tovább folytatódik méghozzá még átláthatóbb, még nyilvánvaló formában. Rapkai, Rapkai képviselőtársam szó. Nagyon röviden ahhoz csatlakoznék, amit Lichtenberg képviselőtársam mondott. Nem akarok ellentmondani neki, ám kicsit világosabbá tenném ehhez kapcsolódó gondolataimat, és Angelike Nibler mondandójáról is szólnék. A korrelációs táblázatok. Hát ezzel van gond. Tudom. Tudom, hogy hogyan gondolja ezt. Ám legyünk világ, fogalmazunk világosan. Az is gond, hogy mi vagyunk a jogalkotók, és nekünk kell a tagállamokat ösztönözni, ehhez meg lépésekre van szükség azt nem mondhatjuk, nem csinálunk semmit, és nem tudunk úgyse változtatni a dolgokon. Van itt tennivaló. Tehát, hogy a fogalmi pontosítást nyilvánvaló legyen. Aztán megint csak, hogy megragadhatóbb legyen a dolog, egyre inkább azt a ugye azt, azt a kifejezést használjuk, hogy smart regulation és hatékonyság. Tehát intelligens jogalkotás és a hatékonyság, de a hatékonyság nem minden. Fontos a hatékonyság, Ám a, a kettő nem ugyanaz, az okos jogalkotás meg a hatékonyság nem fedik le egymást. A hatékonyság nem egy abszolút érték, hanem valamihez mérhető, viszonylagos érték. És a nyelvhasználat egyre inkább a, erre ezt használja, ezt a hatékonyság kifejezést, holott ez egy, ennek egy relatív haszna van csak, tehát nem szabad félreértéseket teremtenünk, világosan kell a nyelvhasználatban is különbséget tennünk. Aztán a hatás tanulmányok tekintetében Nibler asszony jelentés tervezetéhez kapcsolódóan tetszik a téma, efelől nincs is kérdés, itt is azonban figyelnünk kell néhány részletre. Saját meglátásom szerint vitatható az, hogy teljes függetlenség érvényesülne-e. Érted, mitől vagyunk függetlenek, ugye feltehető a kérdés. És igen, azt is gondolom, hogy akkor az utasításoktól lehetünk függetlenek a cselekvéseinkben, ugyanakkor ezt be kell mutatnunk, és a, a hatástanulmányok ha is erre alkalmazhatóak. Ugye ma is elég sok jogi véleményt kapunk a bizottságtól, meg intézményektől. Tehát egy-egy témához négy-öt tanulmány születhet, és születik is gyakran. Meg kell nézni aztán, hogy kivízta meg a tanulmányok elkészítését, ki áll mögöttük, milyen szándék. Úgyhogy ennek kapcsán is legyünk óvatosak a függetlenség fogalmával. És azt gondolom, egy kicsit túl ki van hegyezve Angelika jelentésed erre a fogalomra, ami a függő vagy független hatástanulmányokat illeti, látnunk kell, hogy egy foga, jogalkotásra, a jogalkotó nem támaszkozhat egyértelműen egy-egy tanulmányra, vagy adásvizsgálatra, mert a jogalkotó független kell legyen. Nem a hatástanulmányt kell igazolja a jogalkotó a cselekvésével, hanem épp fordítva kell történjen, a tanulmányok és a, a a hatástanulmányok voltak éppen szolgáltatások, szolgáltatások, amelyet szolgáltatók nyújtanak, hogy a mi munkánkat egyszerűbbé tegyék. Tehát itt, mint mondottam, a szerző ezen tanulmányoknak. Tegyük ezt teljesen világosra, ezt a viszonyrendszert, mert egyre inkább oda keveredünk, hogy hogy bent a házon belüli intézmények, az igazgatáson belüli intézményekkel kapcsolatban is nagyon körültekintőek kell legyünk. Nagyon tetszik az, amit ön javasolt az alapítvány kapcsán, meg az elnökségben működő, annak vezetőségben működő képviselők szerepét illetően. És aztán egy záró gondolat, megint csak figyelnünk kell arra is, hogy a költség semlegességről szóló szakasz értelmezésében, ugye hát valóban igaz, hogy nem költhetünk el több pénzt, mint amennyi van, ezt előre meg kell már határoznunk. Tehát nem szabad megfeledkeznünk erről. A biztos kollégája Semeta, amikor hivatalba lépett, azt mondotta, Royal képviselőtársunknak, aki az Ipari Szakbizottság vezetőjeként nyilatkozott, szerintem észszerű módon, hogy az ilyen ügyekben akár a tudományos szolgálatunkat is alkalmazni lehet, ez persze pénzbe kerülhet, és a sajtó a bizottságnál érdeklőd ez iránt, és valaki, a nevét nem tudom, azt mondotta a kérdésekre, és ez meg is jelent a sajtóban, hogy mi a bizottság parlamentnek több pénzt adtunk. Hát hol is állunk itt voltak épp? Épp fordítva működik a dolog, a bizottság kap pénzt, és mi döntünk, a döntéshez pedig szükség van erre meg arra a támogatásra. Tehát világosá kell tennünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy kapacitásokra van szükségünk a jogalkotási munka alátámasztására, akkor ezt pontosan meg kell határozzuk, és mi döntünk ezzel kapcsolatban. Mi vagyunk a döntési hatáskörrel bíró intézmény e kapacitások bekapcsolásában. Úgyhogy javaslatot jónak tartom, amit, amit Angelika tett az asztalra, ám a, pontosabban kell fogalmaznunk, világossá téve, hogy itt harmadik fél illúziói nehogy túlzatra növekedjenek. Elnök, köszönöm, Wikström képviselőtársam él szó. Köszönöm szépen. Örülök, hogy a biztos úr eljött körünkbe, és köszönöm a érdekes szövegek bemutatását. Ezek a szövegek különféle módon javíthatók és módosíthatók a mi munkánk révén is. Különösen Angelika Nibler képviselőtársamhoz fordulok, megköszönve, hogy az általam felvetett oly sok gondolatot megjelenítette anyagában. Világosan leszögezhetjük, hogy a bizottság el kell fogadja azokat az irányelveket, amelyek alapján a hatástanulmányokkal élhetünk. Alternatíva is felvázolható ezzel kapcsolatban, résztanulmányok révén. Ezeket persze hozzáférhetővé kell tennünk más intézmények, vagy akár állampolgári pok előtt is. Úgy gondolom, hogy nagyon nyílt eljárás alapján kell elkezdenünk ezt a munkát, ugyanakkor gondolunk el azokra a problémákra, amelyek megállapíthatóak, például a hatástanulmányok esetén sokszor a hatástanulmány azt igyekszik meg, alátámasztani, amit előtte mi kívánatosnak tartottunk, vagy annak a megrendelője kívánatosnak tartott ezekre a gyakorlati problémákra is figyelemmel kell lennünk, Nébler asszony figyelmébe ajánlom. Aztán a one in, one out elv érvényesülését, és a KKV-kre vonatkozó tételeket. Én kicsit szeptikus vagyok a számszerűsíthetőség kapcsán. Talán őszintén volna, hogyha a megtakarítások vonatkozó hatékonyság átfogó értelmezését alkalmaznánk. Aztán azt javasolnám még szólnak, hogy kötelező érvényű hatástanulmányokat is kilőjünk, a kkv számára pedig egy új szabályozási keret, tehát határozzunk meg. meg határozva az, hogy mely már most érvényben levő szabályok volnának előnyösek a KKV-k számára. A parlament lehetőségeit is erősíteni kell, kiegészítő hatástanulmányok alkalmazása tekintetében a saját hazám gyakorlatára utalhatok, ugyanakkor szükségszerűen, nem volna szükségszerű bonyolítani ezre vonatkozó feltételrendszert. Tehát szerintem a, a jelentéstevő által felvázolt irány helyén való, és a független és önálló fogalmak meghatározását is pontosítanunk kell. És a szerzeti forma, akár alapítvány formájában működő forma is elfogadható. A rendelkezés a szaktudás, akár a könyvtár által és a a szakbizottságban működő és abban azok hivatalaiban működő szakemberek tudása óriási kincs, erre támaszkodhatunk, és függetlenségükben is bízhatunk. Tehát a parlament már működő szolgálatai, tehát kellően szakértőek és függetlenek, talán nem teszi ezt szükségesé egy külön alapítvány létrehozását. Még egy dolgot javasolnék, az egyes képviselő társak munkáját könnyebbé tenni, ha az információhoz való hozzájutást javítanák. Nem feltétlenül volna ez egy költséges ö, rendszer bevezetését, nem feltenné szükségesé, hanem egyszerű megoldások révén tehetnénk sokkal könnyebbé a parlamenti munkanapi gyakorlatát. A az egyes költség javaslatok értékelésében. Svéd képviselő esetében például más költségek adódnak tagállamonként. Nagyon értékes hozzájárulás volna a képviselő munkáját javítaná. Tehát a napi munkát kéne egyszerűbbé tennünk. A könyvtár működéséhez hasonló szolgáltatás volna, tehát kiépíthető, ez teljes értékű szolgálatként működhetne a szakértelem terjesztésében. Tehát a jogalkotás megfelelő tudáson, tudományos támogatáson kell nyugodjék. Ezért kell hangsúlyoznom, ennek az érdekes javaslatnak a fontosságát. Egészében mivel nagyon jó iránt vázol fel a jelentés, hozzájárul ahhoz majd, hogy a munkánkat javítsa majd. Köszönöm szépen. A magam részéről is sok hozzászólásom volna. Egyrészt a hatástanulmányok az Impact Assessmentek ügyében az, amit Nibler asszony és Rapkai úr mondottak, más képviselnek, mint Wikström asszony. Én magam az alapítványi megoldás mellett törnék láncsát, 16 éve dolgozom ebben a házban, konkrét módon együttműködve a munkatársakkal, tehát itt nem a parlament van a, vég, a, a, a adminisztráció értem pont fordítva. Azt a felfogást ö, követtem, hogy nem szabad az adminisztrációt további terekkel és adminisztratív munkával terhelni, hanem sokkal rugalmasabb volna az alapítvány megoldás. 13 hónapot vártunk a vonatkozó irányelvre, én személyesen az a rugalmasabb megoldás pártján állok, akár az adminisztráción belül megszervezve, azt ezt nyugodt körülmények között kell megvitassuk, most nem kell úgysem döntenünk ebben a kérdésben. A biztos úr által említett korrelációs táblázat ügyében a magyar elnökséggel tárgyaltunk a tanács álláspontjáról is konkrétan kell tárgyalunk erről. Nem, nem ellenzem a konkrét tárgyalásokat, ám mindenki számára észszerűbb volna, hogyha a megalapodás csomag a jobb jogalkotás nevű intézmény közi csomagot, amelyet 2002-ben tárgyaltunk meg, akkor még ugye nem volt Lisszaboni szerződés, azóta egy sor tapasztalat gyűlt össze, a Lisszaboni szerződés, az Impact Assessmentek ügye is változott 2003 óta, és a jobb átláthatóság, az első olvasatokban való megállapodások ügyét észszerűen kell tárgyalni ebben a keretben, és a tanács címének, ennek címzem, hogy sokkal egyszerűbben tárgyalhatnánk erről a táblázatról, hogyha a többi téma is az asztalon lenne, és egy csomagként lehetne mindenről alkudoznunk, tárgyalnunk. Ez volt az első reakcióm, tehát a tanács számára is világosabbá tehetnénk, hogy egyszerűbb volna a munka, hogyha egy csomagban tárgyalnánk ezekről, és nem az egyes aspektusokról külön-külön, nem tudom a bizottság hogyan áll -e hozzá, de én így látom a dolgot. A másik dolog, amiről beszélni akartam, ezek semmi köze az agendához, ám mindenki beszélt a házban a személyzeti jogállásról szóló statutumról. A bizottság ezzel kapcsolatban javaslatot tesz majd valamikor. Valamikor? Mikor? Ez a kérdés. Van-e ezzel kapcsolatban konkrét menetrend? Hogyan tudunk számolni ezzel? A, konz, a szakszeretekkel való tárgyalás fényében hogyan alakul ennek a menete? Tud-e valamilyen technikai, szakmai megjegyzést tenni a biztos úr erről? Tehát nem jogi, hanem a, a szakmai kérdésekről, hogy valamiképpen tervezni tudjuk a szakbizottság munkáját ezzel kapcsolatban. Aztán még egy téma, amely szerepet játszott a magas szintű munkacsoport Stoiber, Edmund Stoiber által vezetett ülésen, akit meghívtunk, hogy beszámoljon a javaslatokról e szakbizottság körében, a jogalkotás segítendő. Két dolog joggal merül fel újra és újra, és szerintem is ö, bírálható ez. Gold plating az egyik, itt a nemzeti parlamentekkel is kapcsolódni kell ebben, hazámmal kapcsolatban. A nagy koalíció, mely 2005-től 9-ig kormányzott, ez szerződéssel kapcsolatban egy az egyben átültette a jogszabályokat, gold plating nem érvényesült. Gold plating nem érvényesült. Ez volt egyetlen dolog, ahol a koalíciós szerződés betartotta a két fél. Ám a, a, az új kormánya kapcsolatban ala, átalakult a helyzet, tehát a bizottság a végrehajtási jelentésében a parlament számára is fontos volna, hogy világosan kimondja, hogy egyes bürokratikus konfúziók, például az antidiszkriminációs irányelv esetében Németországban nagyon bírálták ezt, mert ez tagállami hatáskörben tartozik, és nem európaiba. Másodszorban a bizottság, hogyha a 25%-os bürokrácia csökkentést komolyan veszi, és erre vonatkozóan döntéseket hoz, ám a tagállamok lehetőségeit nem használja ki ez irányban, hát erről is egy külön jelentéssel is lehetne írni, konkrét bürokratikus csökkentések lehetősége fennáll, de nem élünk ezekkel. Úgyhogy a közvita fényében is erőteljesebben lehetne a fenntarthatóság irányába tovább lépni. Kérdésem, hogy a bizottság a végrehajtás minőségét illetően a bürokrácia csökkentése, különösen a KKV-k vonatkozásában hogyan volna kiegészíthető. Hatalmas a listája, én magam három ponttal járultam hozzá, de sok szerencsét kívánok a válaszokhoz. Uh, Köszönöm. Köszönöm különösen azt, hogy jó szerencsét kívánt. I, I have to make a general remark that... Rendkívül pertinens kérdéseket eh, tettek fel nekünk, és mindig méltányoljuk az együttműködést, illetve a pozitív nyomásgyakorlást, akár irányunkba, akár tagállamok felé, hogy tartsák magukat az európai jogszabályokhoz, hogy az átültetés legyen gyors, hatékony és átlátható, mert ha másképpen alkalmazzuk az európai jogot az egyes tagállamokban, akkor már is problémák keletkeznek. Ennek a legjobb példája az egységes piaccal kapcsolatos szabályozás érvényesülése. Tehát minden együttműködés ezen a területen rendkívül méltánylandó, és e célból nagyon szívesen jövök mindig az önök bizottságába. Szintén örültem annak a megjegyzésnek, amit Nibler asszony tett, és annak az erőfeszítésnek, amit, amit a jelentéssel kapcsolatban kifejtett, megvizsgálta ezt a kérdést minden szögből, és én magam is örültem azoknak a példáknak, amelyeket említett, mert akkor vissza tudok majd menni a bizottsági irodámba, és majd később megnézzük ezeket a konkrét ügyeket, a, például a fogyasztóvédelmi irányelv, amelyel kapcsolatban azt mondták, hogy nem jó, nem volt jó a hatástanulmány. Önnek abban is igaza van, hogy itt van egy szakmai és pszichológiai kérdés is, amikor valaki hatástanulmány készít egy olyan témában, amelyhez szerinte, saját maga szerint jó előkészítő munkát végzett és jó javaslatot nyújtott be, nyilvánvalóan akkor saját maga felé hajlik a keze, és a hatástanulmányban is ezt támogatja meg, de nyilvánvalóan ez mégiscsak egy tükör, amelyet a jogalkotói munkának tartunk fenn, és a potenciális következményeket is mérlegelni kell a jogalkotási munka során pozitív és negatív következményeket. Hogyha a minőség javítására gondolt, akkor abban egyetértek önnel. Nem régen kezdtük el ezt a gyakorlatot egy-két éve, azt megelőzően nem is volt ilyen gyakorlat, és azt gondolom, hogy a reakció önöktől, a közvéleménytől és egyéb helyekről teljesen egyértelműen az, hogy legyen intelligensebb a jogalkotás, ami azt jelenti, hogy ne legyenek rejtett gátak vagy előre nem látható következmények. Nyilvánvalóan a helyzet változik folyamatosan. Egyes apró dolgokban nevetségessé tették az európai projektet. Tudjuk, láttuk, hogy mennyire káros volt mindez. Nyilván ez az Európai Bizottság feladata, de együttműködés kérdése is, hogy hogyan lehet jobb a jogalkotásunk. Ami a hatástanulmány testületet illeti, ez is egy hosszú vita. Beszéltünk erről itt a Beszéltünk erről a témáról már itt a parlamenti körökben, és az amerikai kongresszus háttérmunkáihoz hasonlítottuk mindezt. Önök is tudják, hogy működik a dolog. Komolyan vesszük a hatástanulmányi folyamatot az Európai Bizottságon belül. A kollégium ennek fényében fogadja el a javaslatokat. De önnek teljesen igaza van, és Rapkai úrnak is igaza van, hogy a jogalkotó feladata pedig az, hogy módosítsa az eredeti javaslatot, néha alapvetően módosítja az eredeti javaslatot, és a módosítások mögé is fel kell sorakoztatni hatástanulmányokat. Eh, annyira átfogóak tudnak lenni a módosító indítványok, hogy az eredeti hatástanulmány alapvetőbb filozófiáját, eh, legalapvetőbb eh, téziseit is megkérdőjelezhetik. Ebből a szempontból nyilvánvalóan hasznos, hogyha a parlament a hatástanulmányokat el tudja készíteni a saját módosító indítványai szempontjából, és minden ebbe az irányba tett lépést üdvözölni is fogunk. Továbbra is Rapkai úr hozzászólására reagálva, nem könnyű egy ilyen testületet felállítani, mert egyrészt legyen független, Nehéz, nehéz, mert minden szakértőnek azért van egy múltja, dolgozott valahol korábban, tartozott valamilyen filozófiai iskolához, stb. Nagyon nehéz tehát pártatlan szakértőket találni. A, még ha megvan a, meg is van a hatástanulmány, az csak azt mondja, hogy mik az érvek, mik az ellenérvek, de a végén úgyis csak politikai döntés születik, és ezt a politikai döntést itt hozzák meg ebben a házban önök, mint jogalkotók. Ami a átláthatóságot illeti, a roadmap, illetve a kiszámíthatóság, ezek lesznek, amik hozzájárulnak majd az átláthatósághoz. Az Európai Parlament ebben mint egy első instancia szerepét játsza. De önök mindig tudni fogják, hogy mikor kezdődik a nyilvános konzultáció, tudni fogják, hogy fehér könyv vagy zöld könyv a folyamat eleje, és hogy mikor fogjuk a hatástanulmányt elkészíteni, illetve mikor lesz elfogadva maga a javaslat. Ez átláthatóbb lesz és kiszámíthatóbb, remélhetőleg majd a hatástanulmány minőségét is felfelé húzza. És az egész értékelési rendszert javítja. Nibler asszonynal abban is egyetértek, hogy bár kicsik a smart károk, az intelligens autók, de én és Rapkai úr nehezen férünk, férünk úgyis bele. Nekünk nagyobb autókra van szükségünk. A smart carban az intelligens autó, az intelligens kifejezés az inkább a hatékonyságra, célra, szabottságra és a legújabb technológiák alkalmazására vonatkoznak, vonatkozik ez a kifejezés most ugyanezeket a jellemzőket szeretnénk bevinni az EU jogalkotásba, nem kicsi feltétlenül, hanem okos, intelligens, folyamatosan tanulunk. Az elején nem léteztek hatástanulmányok, majd úgy gondoltuk, hogy minden oldalról meg kell világítani a kérdéseket, mi a környezeti hatás, mi a költséghatás, milyenek a társadalmi kihatásai a javaslatnak, növeli a munkanélküliséget vagy sem, milyen hatással jár arra az adott ágazatra, amelyet eh, szabályozni készülünk. Most pedig a hatókörét növeljük ezeknek a hatástanulmányoknak, és az értékelési folyamat tényleg kiterjed majd minden nézőpontra, remélhetőleg jobb eredményeket eredményezve. Ami az átláthatóságot illeti, illetve a jogsértési eljárások átláthatóságát illeti, Lichtenberger asszony eh, nagyon erősen támogatja ennek elérését, és egyet is értünk abban, hogy eh, a lehető legalkalmasabb átültetésre van szükség a, az európai jog rendszerében. Ez viszi előre az európai projektet, az európai integrációt. Mi bizottságként abban a helyzetben vagyunk, hogy nagyon kényes egyensúlyi helyzetet kell figyelembe vennünk. Elsősorban az Európai Bíróság esetjogát kell tiszteletben tartanunk. Aztán konzultálni kell a tagállamokkal, és javaslatot tenni nekik, hogy hogyan javítsák az átültetés minőségét. Ez egy diszkrecionális szakasz és egy bizalmas szakasz. Hogyan lehetünk leghatékonyabbak és leggyorsabbak? Mindig erre figyelünk oda. Informális kapcsolatainkat is felhasználjuk, az új eszközöket például, az új pilotprojektet annak érdekében, hogy megtegyünk mindent, mielőtt még a jogi fellépés ténylegesen elkezdődik. Hogyha megnézi, hogy végül is hány ügy kerül az Európai Bíróság elé, akkor azt fogja látni, hogy viszonylag kis számú ügy kerül oda, És természetesen mi is örülnénk, hogyha a tagállamok jobban és gyorsabban ültetnék át az európai jogot a jövőben. információ áramlás a parlament és a bizottság között. Megértem, hogy ez önöknek fontos. A bizottság a jog alkalmazásának állásáról folyamatosan tájékoztatni fogja a parlamentet, beleértve azt is, hogy milyen lépésekre van szükség, milyen lépéseket tervez megtenni, mennyi panaszt kapott, ezeket mind a kísérleti projektben is figyelemmel kísérjük. Ugyanezt tudom elmondani az információ szolgáltatási folyamatról is. Az Európai Parlament meg fogja kapni a bizottságtól a vonatkozó feljegyzéseket. Mikor és hogyan tudunk, tudjuk önökkel közölni azt, hogy probléma van? Először is ugye megkapjuk a panaszt, ki kell vizsgálni, hogy tényleg van-e valami probléma. háttérinformáció, vizsgálat nélkül általában nem tudjuk, hogy megalapozott-e a panasz, már pedig önöknek mi csak megbízható információt akarunk nyújtani. Amikor úgy találjuk, bebizonyosodik, hogy tényleg van egy átültetési, jogalkalmazási probléma, akkor lehet önökhöz fordulni. A bizottságnak előtte vizsgálódnia kell. Azonban az első szakasz bonyolult, mert az első jelzésnél még nincsenek meg a bizonyítékok. Ha megengedik, akkor Wallis asszony kérdésével folytatnám. Kár, hogy nincs már közöttünk, de a többieknek elmondanám, hogy fontos, hogy tájékoztassuk az állampolgárokat, sőt a tájékozott közvéleményt. Gyakran még én sem értem magam, magam sem értek egy-egy bizottsági jogszabályt, egy, ezért fontos lenne egy nyilvánosság számára készült, az állampolgárok számára készült összefoglalót készíteni minden egyes jogszabályról, mi a célja, és azt hogyan kívánjuk elérni. Természetesen vizsgáljuk ennek a lehetőségét, a lehető legfelhasználó barátabb leírás kívánjuk megvalósítani azzal kapcsolatban, hogy miről is szól egy adott jogszabály. Ez a terv. Folytatjuk eh, ezt a gyakorlatot, de megpróbáljuk eh, frissíteni, javítani, készebbé és felhasználó barátabbá tenni ezt a gyakorlatot Wikström asszonyt látom, emlékszem, hogy volt egy kérdés, de nem találom, hova is írtam fel. Yes. Uh, here it is. I think that uh, the issue of the, of the um, uh, uh, transparency... Az átláthatóság, á, igen, most már megtaláltam. Részben már Lichtenberger asszony uh, kéri, kérdésére válaszolva uh, beszéltem erről. Tegnap beszéltünk az Európai Bizottságon belül arról, hogy hogyan érhetjük ezt el. A jogalkotási javaslatainkban, a programunk végrehajtásában, és mit tehetünk az Európai Bizottságon belül, hogy egyszerűsítsük az eljárásrendet. Kiváló lehetőség adódik arra, hogy valami újhoz, újnak nekilássunk. A az egyszerűsítés átfogó programja egyensúlyt kíván teremteni az ellenőrzés és az eljárás rend között. Gyakran, amikor megpróbálunk egyszerűsíteni a dolgokon, a program végrehajtásában például a pénzügyi rendelet falába ütköztünk hiszen vannak ellenőrzési, vannak ellenőrzési mechanizmusok, sőt az ellenőrzési mechanizmusok ellenőrzését még kontrolláljuk, majd auditáljuk. Ez a program kedvezményezetjei számára roppant nehézkesé teszi az eljárás rendet. Az ember gyakran hallja azt, hogy adjon inkább Brüsszel kevesebb pénzt, csak egyszerűbb szabályok mellett. Néha olyan bonyolultak, összetettek eh, a szabályok, hogy teljesen elrettentik a potenciális kedvezményezetteket. Az egységes eh, piaci intézkedés csomaggal, amelyet most vezetünk be, eh, megpróbálunk ki úgymond kicsiben gondolkozni, ez a kicsi és középvállalkozások érdekeit szem előtt tartani. Ha mondjuk az ír kisvállalkozónak egy francia nagykereskedővel kell kapcsolatba lépnie, üzleti kapcsolatba lépni, olyan bonyolultak, összetettek a szabályok, és olyan sok van belőlük, hogy általában ez elretenti az ér érdekelteket a jelentéstételi kötelezettség, beszámolói kötelezettség ugyanaz, mondjuk egy óriási Siemens méretű vállalat és egy kis, akár mikrovállalkozás esetében is. Erre megoldást kell találnunk, meg kell találnunk a módját annak, hogy a jogszabályokat a kis és középvállalkozások igényeihez igazítsuk, és másképp kezeljük őket, mint az óriási nemzetközi cégeket, valóban olyan nemzetközi cégek ezek, amelyek rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel, jogi jogászok hadával ahhoz, hogy ezeket a bonyolult szabályokat végrehajtsák. Az új pénzügyi tervről folyó vita során a pénzügyi rendelet felülvizsgálata és az ellenőrzési mechanizmusok felülvizsgálata során mind-mind lehetőségünk adódik majd arra, hogy a KKV-k adminisztratív terheit csökkentsük. Rapkai úr, a jogszabályok hatékonysága, hatásossága, a korrelációs táblázatok és az és egyetértek vele tapasztalatból. We'll, can, we, will, we will not be suggesting such a things and we know who is the, the money master. Tudjuk, hogy ki nek a kezében van a pénzes láda kulcsa Brüsszelben. Tudjuk, hogy a költségvetési tárgyalások hogy elhúzottak tavaly is. Nagyon bonyolult volt megállapodni. Tudjuk, hogy az Európai Parlamenti a végső szó. A hatástanulmányok kapacitása ügyében is a parlamenté az utolsó szó. Léne elnök úr felvetéseire, hogy hadd reagáljak. Intézményközi megállapodása a jobb, intelligensebb jogszabályalkotásról. Léne úr is felvetette, hogy megvan-e a, a megfelelő táptalaj ahhoz, hogy valóban ezen a téren előre lépjünk, hiszen hogyha e, felülvizsgálatok, átdolgozott e, rendeletek, csomagok esetében teljesen eltérnek a vélemények, vagy a korrelációs táblázatok esetében, akkor jó lenne, hogyha e, elkezdenénk már most tárgyalni arról, hogy hogyan tudunk közös nevezőre jutni egy jobb rendszer kidolgozása érdekében articles of the uh, agreement we have right now, we would have a uh, less of a problem. But I think it's, uh, it was a very good intention. Hm. Néha a jó szöveg és a jó szándék nem elég, gyakran valahogy uh, félresiklik a folyamat. Hogyha ilyen intézményközi vitába kezdünk, akkor jó lenne, hogyha közös megközelítéssel egyfelől hasonlóan közelítenénk egy problémához, ez megkönnyítené az életünket a jogszabályok elfogadása terén. A személyzeti szabályzattal kapcsolatban azt mondhatom csak, hogy ez roppant kényes kérdés, főként a költség, tavalyi költségvetési vitát figyelembe véve, és a több éves pénzügyi keretről szóló vita sem lesz egyszerű, nem csak a tárgyalóasztalnál, hanem nyilván az európai médiában is sokat fogunk erről beszélni. Már most törjük a fejünket azon, hogy hogyan is közelítsünk ehhez a kérdéshez. Tudjuk, hogy az administratív költségvetés az Európai Uniónak alig több mint 5%-ot tesz ki. Mégis mindig eh, kényes kérdés ez, árgus szemmel figyelnek bennünket, a média szereplői, az állampolgárok, a nemzeti parlamentek képviselői. Deadlines in, in this debate. Of course, uh, the commission... A határidők ügyében az Európai Bizottság az új pénzügyi keretre szóló tervet júniusra szeretné benyújtani. Ebben lesz az administratív költségvetési fejezetről szóló rész. Addigra egyértelművé kell válni, hogy válnia annak, hogy hogyan tovább. A következő egyértelmű határidő a uniós alkalmazottak fizetésének a kiszámolására használt módszer 2012-ig lesz, lehet érvényben. Vizsgáljuk annak a lehetőséget, hogy hogyan lehetne a legjobban ezt módosítani. Én egyértelműen a módszer, a nagybetűs módszer híve vagyok. Még a módszer előtti időkben minden év végén kis egy menő vita folyt arról, hogy pontosan mennyivel igazítsuk ki, módosítsuk emeljük az uniós alkalmazottak fizetését, ez minden évben nagyon nehéz volt. So it was in the time of uh, biggest enlargement ever in the European Union, so there have been different... Uh... És különböző javaslatok érkeztek. Egy olyan uh, fizetési módszer készült, amely a, az uniós alkalmazottak fizetését azon hét ország nyolc ország fizetési szintjéhez hasonlítja, amely az Unió, amely 8 ország az Unió GDP-nek 76%-át adja, és a képviselő fizetések is közvetve ehhez igazodnak. Ugyanakkor a személyzeti szabályzat egy szép vastag kötet, szép hosszú olvasmány, és régebbi időkre nyúlik vissza, bizonyos olyan juttatások is szerepelnek benne, amik még olyan időkre utalnak vissza, amikor nem lehetett ilyen egyszerűen mondjuk az embernek a saját hazájába haza repülni. And, uh, and I hope that uh, we will then have uh, Azt hiszem, hogy ideje neki lehetne az érdemi vitának ezekről a kérdésekről, hiszen ez a rendes jogalkotási eljárásban fogadható csak el, így a tanács és a parlament együttes támogatása szükséges bármiféle új szabályzathoz. Végezetül e kérdésben még egy mondatot, ha megengednek nekem. Néha, amikor olvasom a lapokat, és mindig csak a kivételeket, a negatívumokat emelik ki, a túlzásokra hegyezik ki a sztorit, és azt elfelejtik, hogy 2004-ben már igen komoly reformot hajtottunk végre a személyzeti szabályzatban. Rengeteg megtakarítást eredményezett ez. Introducing the new category of the contract agents by a szerződéses, a szerződések új formáit vezettük be, a, a nyugdíjrendszert is megreformáltuk. Itt egyébként száz, több száz millió eurót lehet megspórolni, tehát ebb, e, innen kell ezt nézni. Ami 2004-ben már nagyon sok reformlépést meghúztunk, olyat, amit e, csak most tettek meg a válság miatt a tagállamok. Talán érdemes lenne e, arról beszélni, hogy 2004-ben mi milyen reformokat hajtottunk végre azóta, mi történt a tagállamokban, és hogy mit javaslunk a jövőre vonatkozóan. Végül a gold plating kapcsolatban, amikor a tagállami parlamentek egy uniós jogszabály végére a saját kedvük, szájízük szerint még mást is odabigyeztenek, nos, game which uh, we do not like. Uh... Egymás, mindenki másra uh, mutogat, és gyakran azt teszik, hogy bármi jó történik Európában, az mindig uh, a tagállamoknak köszönhető, és ha bármi rossz történik Európában, akkor az mindig Brüsszelből jön. és amikor a gold plating gyakorlatára utalunk, akkor mindig azt mondják, hogy hát igen, az úgy van, hogy a, nekünk nem lehet volna, a, nem tudtuk más csinálni, átvesztük az uniós jogszabályt a nemzeti jogszabályba, és hát a végére még oda bigyeztettünk valamit, ami fontos, ö, ö, és hiába teljesen független az eredeti jogszabálytól, mondjuk egy irányelvhez semmiféle módon nem kapcsolódik, mégis a, a nemzeti parlamentek oda a jogszabály végére, és akkor mindig Brüsszelre mutogatnak, hát eh, kötelező volt átvenni Brüsszelből a jogszabályt, nekünk semmi közünk hozzá, mossuk kezeinket. Ez szerintem eh, tarthatatlan gyakorlat, és eh, az ilyen példákat fel kell hívni a közvélemény figyelmét, nyíltan kell erről beszélni a nemzeti parlamentekkel, és amikor ezzel tisztában vagyunk, tudunk, más szerzünk miről, akkor igenis meg kell mondani, hogy ez Brüsszelnek semmi köze. Nem minket hibáztassanak. Ez a fitness check új intézménye az egész szakpolitika formálási, jogszabály alkotási folyamatot új megvilágításba eh, helyezheti, ami nem mindig, eh, ugyanis a mostani gyakorlat nem mindig a legegészségesebb, ahogy az uniós és a nemzeti politikai eh, prioritások összeolvadnak. Köszönöm szépen. Lichtberger asszony, hogy rendőrcsövő kapja meg az árszó jogát. Igen, egy apró kis óhajom volna még egyik kérdésem tudnilik nem került megválaszolásra, az nevezetesen, mely arról szólt, hogy vajon ne volna -e szükség a szabálysértési eljárás kodifikálására. Elnök, Angelika Nibler jelentéstevőként akar zárszót? Nem, akkor a biztos úrnak adom meg a válaszra a szót, és akkor még tudjuk a többi napirendi pontokat is tárgyalni. Thank you very much for, for, for this question. And, uh... Ez egy elég nehéz kérdés, mert a leghatékonyabb megoldást keresgéljük még mindig, eljárási megközelítést, megközelítéseken gondolkodunk, hogyan lehet ezt elvinni egészen az Európai Bíróságig. E, és hogyan lehetne felgyorsítani az eljárásokat? Ugyanis most két lépcsős az eljárás. Először megállapítjuk, hogy van-e jogsértés, és aztán a bíróság is megvizsgálja, és e, dönt, ezt követi egy újabb döntés vagy folyamat, amelyben a szankciót, a, a bírságot állítják, állapítják meg. A Lisszaboni szerződés jelen lehetőséget ad arra, hogy gyorsabban lépjünk előre, és amennyire lehetséges ezt eh, alkalmazni is fogjuk. Nyilvánvalóan a rendelkezésre álló jogi keresetek, ke, kereteket megpróbáljuk kihasználni. Köszönöm akkor kérem. Köszönöm eh, azt is, hogy részt vett a vitán, ezen az ösztönző eszmecserén, most pedig a 24-es napirendi pontunkat fogjuk tárgyalni a hitelminősítő intézetek körében született jelentést, mennek szerzője Régner asszony. Köszönöm, elnök úr. Saját kezdeményezésű jelentésről van szó. Wolf Klintz az Econ szakbizottságban terjesztette be ezt. Ez egy további szakasza annak az útnak, amely a hitelminősítő intézetek, a rating agency jobb szabályozását szolgálja. Az Eszner jelentés ezzel foglalkozott, most itt van ez a saját kezdeményezésű jelentés, és közvitára bocsátjuk, mielőtt a bizottságban e témában döntés születik majd. Néhány rövid megjegyzésem volna a témában. Néhány joghézagot Érte, néhány colopot kell levenni, úgymond, hogy a kijelöljük a jövőbe vezető úttal. A Klinz jelentés ö, érdekes megközelítéseket alkalmaz, ezeket talán pontosítani is kellene. Ki kéne emelni szerintem néhány olyan aspektust, amely talán számunkra a legfontosabb, mely ugye általában erősebb versenyre volna szükség Európában, és erőteljesebb európai elemeket kellene kidomborítani ebben. Ezek azok a fő pontok, amelyek irányába hatnak javaslataim. Először is lehetővé kellene tennünk, hogy a sok kicsi, viszonylag ismeretlen rating agency, amelyek Európában működnek, de tagállami keretek között, kellene, hogy támogatást, erősítést kapjanak nem mert egyik napról a másikra persze nagy szereplőket létrehozni a hitelminősítések piacán, ám ez a gondolat mindenképpen gondolatébresztő, hogy egy hálózatot hozzunk létre ezen kisebb rating agency, Európa rating agency szerepének növelésére. Egy szükség volna egy, egy köz, közhitelminősítő létrehozására Európában ezen hálózat révén, egy, ezáltal egy független hitelminősítésre volna le, intézményi lehetőség. Azaz, és ne csak egy ö, minősítés szülesse, hanem mindig egy másodikra is szükség legyen, és Végül azt is hangsúlyoznám, és számomra fontos kérdés ez, hogy a hitelminősítő intézet esetében az alkalmazott módszertant is vizsgáljuk meg közelebbről, és ehhez több információra kell igényt tartanunk. A nagyobb hitelesség és megbízhatósághoz járulhatna ez hozzá, ha a módszertan érvényesülne. Ezzel a végére is értem, várom hozzászólások. Köszönöm, mondja az elnök. Van a hozzászólás, Budú képviselőtársam jelentkezett. Da, aș dori să spun că dacă vom avea o agenție de rating a creditelor, poate că ar trebui... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Hogyha ennek az ügynökségnek a felállításán komolyan gondolkodunk, akkor nem egy alapítvány szerű dologra kell gondolnunk. Ugyanolyan szabályok szerint kellene, hogy működjön, mint bármi más hasonló ügynökség. Számomra az is jelentős, hogy a fizetés hogyan történik. Ez a függetlensége rendkívül szorosan összefüggő kérdés, mert a javadalmazás döntő tényező még hozzá. Ezt kell tehát legfőbb vizsgálnunk. A módosítók benyújtásnak határidője február 9-e. Menjünk tovább. 25-ös napirendi pontunk. A pénzügyi konglomátorokhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete, a illetékes bizottság, a jogbizottság, Bodúré a szó. Köszönöm. A pénzügyi konglomerátumok csoportokból alakultak ki, és lehetnek ez banki, befektetési, biztosító ágazat, vagy vagyonkezelő csoportok is lehetnek. Megfelelő tőke követelményre van szükség annak érdekében, hogy védjük a az állampolgárokat a pénzügyi, pénzügyi konglomerátumra a felügyelettel kapcsolatban szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek tükrözik a kockázat mértékét ágazat specifikus irányelvekre van szükség, vagyonkezelés, biztosítás, bankágazat és így tovább, amelyek minden egyes e, vállalkozásra vonatkoznak, de konszolidált e, módon is, hogy egy konglomerátumon belüli eh, cégcsoporton belüli cégek külön-külön is alátartozzanak, de együtt is. A vagyonkezelői ágazatban eh, egyéb eh, más feltételeket is kell alkalmazni. A 6 milliárd eurós határ küszöb alkalmazása e, fontos, a felügyeletnek pedig hatékonyabbnak, szigorúbbnak kell lenni, a kockázatkezelésen is javítani kell a versenyképesség javítás érdekében, és az európai pénzügyi e, ágazat e, nemzetközi szintű megfelelése érdekében. Korlátozni kell a kockázatot, az Európai Bizottság javasla e tekintetben jó, csak technikai nyelvi jellegű módosításokat javaslok, illetve a jogalappal kapcsolatban egyet. Köszönöm, van-e szóra jelentkező? Nincs, akkor köszönjük a kiváló javaslatot. Február 4-e a módosító benyújtásának határideje. 26-os pont a következő kompenzációs rendszerek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 vagyonkezelést folytat, akkor e, a e, klienseinek e, kártalanítási joga van. A cég nem felel meg a folyamatban lévő jogszabályoknak, akkor a befektetők további védelmet élveznek. Ez a módosító további, ez a jogszabály módosítás további védelmet biztosít akkor, hogyha nem áll rendelkezésre elég forrás a kártalanításhoz. Egyfelől ugye van egy befektető cég, amely az ügyfél pénzét kezeli, a vagyont védik a, a csőd kockázattól. Amennyiben nem lehetséges eh, a kártalanítás, akkor további lépések válnak szükséges. Vannak a öm, bírósági eljárásokra vonatkozó szabályok is. ezerre növeli a kompenzációs küszöböt. Megint csak egy végső eszközről van szó, a kompenzációs alapnak, rendszernek hitelfelvételi jogosultsága kell, hogy legyen, hogyha a, az azonnali pénzügyi igények ezt megkívánják. Ex ante rendszerről van szó. Van még egy olyan kötelezettség, ami alapján olyan kifizetési rendszerek kerülnek felállításra, amelyek lehetővé teszik pénzek kifizetését késedelem nélkül, eh, akár az követelés harmadáig, a maradékot pedig később fizetnék ki. A 80 os eh, felső határral működne a rendszer. A biztosítás kérdése is fontos. Ez azonban az el a bekövetkezett kárnak csak egy részét fedezi jobb átláthatóságra van szükség a biztosító társaságok körében is, és bizonyos derogációk és életbe lépnek. Az előző rendszer alapján volt egy 20 ezer eurós küszöb, amely megmarad a derogáció kifutásáig. Várom a véleményüket. Hát köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Régner képviselő. Köszönöm. Köszönöm a tolmácsoknak mindenek előtt. Hát, hogy igyekeztek tartani a, a sebességét az előadónak, és hát igyekeztek tolmácsolni, ami szinte lehetetlen feladat volt. A, egy sorra koncentrálnék. A bizottság javaslata szerintem jó, ám egy megjegyzésem volna a megelőzés kapcsán a kiegészítő intézkedésekre nagyobb figyelmet kéne szentelni, hiszen a megoldási javaslatok mindenképpen megoldást igényelnek, pozitív értéke is kell kapjanak, ám a végrehajthatóságra is nagy gonddal kell legyünk. Mikrofon nélkül szólt hozzá az elnök. Sorry, da kommen wir... Elnézést. Utolsó napi pontunk a 27-es. Stojanov úr jelentése, övé a szó. Благодаря. Доклада, който ми беше възложен е по новата директива, която цели да обедини двете предишни директиви относно схемите за гарантиране. A betétbiztosítási rendszerek vonatkozásában, mint tudják, Rendkívül fontos sajátsága a rendszernek, hogy garantálnunk kell, hogy egy banki fizetőképtelenség, bankcsőd esetén a különösen a kis jövedelműek esetében garancia érvényesüljön a betétek vonatkozásában. A vonatkozó irányelv módosítását javasoltuk ennek érdekében, fennáll a lehetőség, hogy újabb, szigorúbb szabályokat vezessünk be a betéteseknek vonatkozó kifizetések tekintetében bankcsőd esetén. Szigorúbb szabályozását követeli ez meg a bankoknak, a banki működésnek. Meg kell állapítanunk, hogy a bankok hozzárulását a rendszer fenntartásához növelni kell, és ex ante módon, tehát már előre garantálni kell. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő vagyonértékeket a banknak előre garantálnia kell, és nem csak gond esetén. Négy irányba ö, mutatnak az általam javasolt módosítók. Az új irányelv egy sor korlátozást irányoz elő, melyek révén a rendszerek nem olyan tehát fontos az, hogy a rendszer ne a betétesek ellen hason, hanem épp ellenkezőleg a polgárok érdekét érvényesítse. Tehát annál is inkább fontos itt lépnünk, mert három éve módosították, módosították utoljára ezeket a ö, szabályokat, jó volna, hogy olyan szabályra születne most, amit nem kell egy-két év múlva megint módosítani. Az egyik irány, amelyben, amely mentén módosítókat fogalmaztam meg, a bankcsőd esetén megfelelő garanciákat fogalmazna meg. A bizottság javaslatában 20 naptári napra vonatkozó módosítást tehát a 20 naptári napról 7 munkanapra való módosítást látunk. A határidő ilyen, ért, ilyen értelmű, ilyen mértékű módosítása túlzott. Túlzott mértékű. Átláthatóak persze a bizottság indokai, a betétesek védelme nem vezetesen, és minél gyorsabban megvalósuló ö, kifizetése a betéteknek. Ám az erre vonatkozó tájékoztatást alapján úgy látom, hogy uh, ilyen gyorsan nem lehet uh, likvid eszközöket találni egy-egy helyzetben, úgyhogy ezért van észszerűbb csak két hétre meghatározni ezt a határidőt. Ez egy középutat jelentene a korábbi szabályozás és a bizottság szerintem túlzott határidők követelések között. A második téma a kifizetés devizája. Alapvetően abban értek egyet, a bizottság javaslatával egyetértek, miszerint a betét, abban a devizában kell kifizetni a betétest, amelyben a pénzét tartotta. Ám a határidők fényében azért egy kockázat is megragadható, hisz független attól, hogy hét nap legyen a kifizetés határideje, vagy 14 nap, a, fennáll az a kockázat, hogy az adott rendszer nem, le, nem biztos, hogy képes lesz abban a devizában folyósítani, amelyben a betétet tartották. Erre figyelemmel kell lennünk. A harmadik ö, módosítás irány abban áll, abban a tényben, hogy egyes rendszerek nem előzetesen könyvelik, tehát más a számviteli rendszer befektetési alapokba tehet, tetszik esetleg a, a tartalékaiket a bankok. Az 5%-os küszöb ezzel kapcsolatban azt úgy értesültem, hogy van egy sor olyan bankrendszer, vagy banki módszertan, amely nehézséget jelentene, hiszen aktív eszközeiket a bankok jelentős része állampapírokban tartja, és a pénzügyi válság nagyon erősen sütötte az, az államadóságok helyzetét is. Tehát ezáltal elveszhetnének az államadóságokban megkötött eszközök, ezért kivételt kellene tennünk az általános 5%-os küszöbb szabály alól, hogy az államadóságban megkötött aktív eszközök, az állami kötvények, ugye mégiscsak kisebb kockázattal bírnak, és ugyanakkor rentábilisak lehetnek, ezért 5%-os szabályaló kivételt tehetnénk. Aztán a, a következő módosítóm egy nagy kérdőjelet is felvet az irányelv bevezetésével kapcsolatban, hiszen felmerül a kérdés, hogyha egy eh, rendszer nem képes, egy bank nem képes kifizetni a betéteket, akkor más bankoktól vehetne fel erre vonatkozó hiteleket. A bizottság jelenlegi javaslata úgy fest ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag, ha egy bank hitelt vesz fel, akkor a tagállamok összes többi bankja kötelező jelleggel kellene megadja a hitelt erre. Annak érdekében, hogy a betéteseket ki tudja fizetni. Ám itt ilyenkor ezáltal egy csődbe jutott bank más bankokat is csődbe juttathatna, ez a kockázat fennáll. Tehát a rendszer csak akkor működne ebben a formában, ha egy válság csak egy tagállamra szorítkozna. Hát gondoljanak bele, hogyha több tagállamot egyszerre sújt a fizetésképtelenség, mondjuk kettőt. És, és akkor ez esetben, ha a bank kötelező érvényel kellene hitelt jutasson a csődbe került banknak a betétesek kifizetése érdekében, és ez, tehát egyszerre kellene hitelt adjon a bank is, meg kifizesse a betéteseit is. Egyfajta láncreakció, dominó elvszerű folyamat indulhat be, és ezáltal átterjedhet a fizetésképtelenség a bankok sorára. Ezért ezzel kapcsolatban módosító indítványt javasolnék. Tehát ennek alapján az Európai Felügyelőti Hatóság hatáskörébe esne, a Tehát a hatóság dönthet arról, ítélheti meg azt, hogy egy-egy bankot vagy bankrendszert mentesíthet azzal a kötelezettség alól, hogy hitelt biztosítson a csődbe jutott banknak annak érdekében, hogy az a betéteseket ki tudja fizetni. A, ez megerősíteni a szubszidiatás elvének, meg az arányosság elvének érvényesítését is. Én sor megbeszélést folytattam szakemberekkel, illetve az ágazatban érintett felekkel, és azt kérték tőlem, hogy olyan hogy nyújtsak be, miszerint maga a bank dönthet arról, dönthessen arról, hogy hitelt folyósít-e vagy sem. Ám ez nyilvánvalóan nem volna helyén való. A bank ugye szívesen megszabadulna ettől a kötelezettségétől, és ez sérteni a szubszidatás elvét is. Itt többféle alternatívával felvázolható e módosítás pontos meghatározásában. Tehát a jelentésemben alkalmaztam az egyik lehetőség szerinti alternatívát. Alapjában véve ezek voltak tehát az általam beterjesztett módosítók. Köszönöm kollégáimnak, akik segítettek a munkámban, és várom kérdéseiket. Én herzlichen Dank, Herr Köszönöm, Stojanov úr. Angelika Nibler kért szót. Köszönöm szépen. Először is köszönet jelentéstevőnknek az érdekes tájékoztatásért. Nem vagyok szakértője e területnek, ám hazai gyakorlatom alapján a legfontosabb az, hogy a betéteseket védjük egy bankcső esetén. A kérdés, hogyan tegyük ezt? Én azt a meggondolást követem, hogy a teljes harmonizáció azon a területen, ahogy a bizottság ezt elgondolta az irányelv átírásakor, én ezt elutasítanám. Németországban például működnek olyan rendszerek, amelyek jól biztosítják a betétesek védelmét, méghozzá más formában teszik ezt, mint a bizottság által európai ö, szintre javasolt egységes befizetés révén. Németországban működik egy olyan intézményi garancia, miszerint minden pénzintézet csatlakozik ehhez, és hogyha egy bank közel kerül a csődhöz, akkor az több, összes többi bank kell, hogy megvédje méghozzá preventív módon belépve a betétesek érdekeit. Tehát az érintett bank vagy pénzintézet előzetesen mentővet kap a, a betéteseinek védelme érdekében. Nem feltétlenül kell ezt a modellt mindenhol megvalósítani, de biztos, hogy vannak más tagállami modellek, amelyek évtizedek óta jól működnek, bevált gyakorlatnak, bizonyultak még a pénzügyi válság idején is, állták a sarat, úgyhogy itt nem feltétlenül van szükség szerintem teljes harmonizációra Európai Unió szinten, úgyhogy ennek értelmében fogok módosított benyújtani, és kérem a jelentéstevőt, hogy vizsgálja meg, egyet tud -e érteni ezzel a gondolatommal. Tehát a betétesek védelmének legfőbb érdekét szerintem a szubszidiás ervének maximális érvényesítésével is védeni lehet. Tehát itt a, az irányelv módosítása révén változna a helyzet, ami nem biztos, hogy egyetértek. Elnök, van-e további hozzászólás? Nincs. Február 18-ig lehet benyújtani szabadosítókat délig. Akkor a rendes napi rendet lezártuk. A szubszidással kapcsolatos kérdésekkel ma nem foglalkozunk. Egyéb kérdések körében van a hozzászólás? Van. Nibler asszony. Elnézést, bizt, elnök úr, eszmecserét folytattunk azon saját kezdeményezésű jelentés ügyében, amelyet Lichtenberg asszonynal a biztos által mondottak kapcsán készítünk. Lehet máskor is megvitatni ezt, de az eljárás a, a menetrendbe tervezzük bele ennek a megvitatását is. Márciusban lesz a módosítók benyújtásának határideje, nem kell feltétlenül ma megállapítani, de lépjünk tovább ezzel is. Elnök, ám legyen, a titkársamnak jegyzem, jelzem, a Nidler jelentés kapcsán már jele, kötött, meg, meghatároztuk a módosítók benyújtásának határidejét, Nidler jelentés, mondom, március másodika lesz. 28-án is lesz egy ülésünk, már akkor is lehet esetleg módosítókat benyújtani, akkor legyen így. A kicsit ö, szabálytalanul, vagy nem a szokásos módon alakult a mai ülésünk, a biztos ö, miatt, akit vendégünk volt. Következő ülésünk február végén lesz.